Good morning. Good morning. Jó napot, jó reggelt mindannyiuknak. Mindenki leülhet. You may take your seats. Foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim. To see you all. Jó önöket ismét látni itt a pacsorokban, a nyári szünet után. Remélem mindenkinek jól telt. Szabadsága. És elkezdhetjük a mai sűrű napi rendünket. Először is az, hogy elfogadjuk. Hozzátennénk még egy pontot, egy kiegészítési korrigendum a Schengeni rendszer átlapításra szó jelentést a nyelvész jogászok, annak szöveget a nyelvész jogászok korrigálni javasolták. Elfogadottnak tekinthetjük azt is, és a napirendet is. Kettes. A koordinátorok következő ajánlásait kell jobbá hagyjuk. Először is kineveztünk jelentéstevőket, fajonasszonyt. az esztös rendszer a külső határokon a személyek belépésének, Horvátország és Ciprus egyoldalú elismerése, bizonyos dokumentumok elismerése Horvátország és Ciprus részéről. Aztán Claude Morales úr jelentése az Egyesült Államok Nemzeti Biztonsági Ügynökségének által lefutatott felügyeleti programok ügyében. Aztán a jogvágyások kell kerüljenek a koordinátok ajánlásai, és a Schengeni koordinációs csomagok kapcsolatos korrigendum Weber asszony jelentése kódex módosítása, ez majd a plenáris szavazás után kerül rendőre a 180-as és 260-as szabály pont szerint ilyen ebben az erőben csak nyelvi változásokat hagyunk jóvá, ez esetben ez a helyzet. Tehát ha nincs ellenvetés, akkor se kerülnek ezek a nyelvi korrekciók ebben a jelentésben. Aztán az Görögország delegáció kapcsolatos júliusi döntés sem érkezett kommentár, úgyhogy azt is elfogadnak tekinthetjük. Jóval kell hagyjuk az októberi ülés, a januári ülés, a januári második ülés és a január 31. ülés jegyzőkönyveit. Ha a mostani ülés végéig nincs ellenvetésük, akkor az előbb felsorolt jegyzőkönyveket is elfogadatnak fogjuk tekinteni. Ha ez így rendben van, akkor tovább léphetünk az elektronikus szavazásra. Csak mindenkit kérek és figyelmeztetek, hogy nézze meg, itt van a kártyája. Először egy kontrollszavazást tartunk majd, ha kell. Mindenkinél tehát legyen itt a kártyája, aki szavaz, és ha ez így van, és rendben van, akkor kezdjük is el. Az Európai Unió 2014-es költségvetés pénzügyi évre vonatkozó költségvetés összes szakaszának jóváhagyása. Először is Jan Mulder jelentése az első szavazás tárgya. 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan libe vélemény költségvetés tervezetről. Elkezdjük a szavazást. Lássuk. Bejelentem a módosítókat, ahogy szoktuk, és ezekre fogunk szavazni, ugye ahogy szokás. 6100-os módosító mellette, ellene, elvetettük. 61, 01 mellette, ellene, tartoz, el, elutasítottuk. 6102 mellette, ellene, tartózkodott. Elutasítottuk. 6103 mellette, ellene, elvetve. 6104 mellette, ellene. Nézzük meg géppel. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg a 6104-essel mi legyen. Megnyitom a szavazást. lezárom. Elvetettük 17-21 jelenre. 61 05 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 61 06 mellette Jó, ne? Felvetve. 6107 mellette. Ellene. Elvetve. 6108 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 6109. Van egy szóbeli módosító. Utolsó pillanatbeli módosító csökkentenénk a kért összeget a Szepol számára, kért összeget, az új összeg 8 millió 450 640, ami a 2013-as szinttel esik egybe, az akkori kötődési válasz esik egybe. Ellenvetés van-e? Ellenzi? az a vége, akkor az eredeti módosítóról szavazunk. 61.09 mellette, ellene, elvetve. 61.10 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 61.36 mellette, against, abstentions, adopt. 61.36 mellette 11 mellette, ellene, tartóz, elvetve. 61, 12 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 61, 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61, 14 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 61, 15 mellette, ellene, tartózkodók, Nézzük ezt meg géppel. Ellenőrizzük a 6115-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-25 ellenében elvetettük. 61-16 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 61-17 mellette, ellene tartózkodók. Ezt is nézzük meg géppel. Szerintem elvetettük, de lássuk. Megnyitom az előző szavazást. Lezárom. 21-25 ellenében elvetettük. Menjünk tovább. 61-17. Nem, 19. 61-19 mellette. Ellene. Tartózkodott, elvetve. 61, 18 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 61, 20 mellette, ellene, tartózkodók elfogadók. 61, 21, ugyanaz. 61, 23 mellette, ellene, tartózkodók 61-23. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel, mert elég szorosnak látszott. Akkor most elektronikusan ellenőrizzük a 61-23-ast. Lezárom a szavazást. 23-25 ellenében elutasítva. 61-24. Mellette? Ellene? Tartózkodik? Nem igazán világos, úgyhogy újra ellenőrizzük. Nem volt világos. Újra ellenőrizzük. A 24 a 61 24 es megnyitom, majd lezárom a szavazást. 25 mellette, 21 ellene, ezúttal elfogadtuk. 61-25 mellette, 25-ös, mondja az elnök, 61-25 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 61-26-os mellette ellene tartózkodik elutasítva. 61-27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellen elnézést elvetettük. 61-28 mellette tartózkodik, elutasítva. 61, 29 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 61, 30 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 61, 31 mellette, ellene. Tartózkodik, azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 6131-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonhárom 25 ellenében elvetettük. 6132 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 6133 mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. Elutasítottuk tényleg? Hát akkor ezt ellenőrizzük, mondja az elnök. 33-as. 33-as tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tényleg. Tényleg elutasítottuk. 26 ellen szavazott, 22 ellenében. 26-an szavaztak ellene. 6134 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 6135 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Nos, akkor azt gondolom, hogy át is léphetünk a véleménytervezetre Jan Mölder tollából származó véleményről van szó, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. Hármas mellette, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük, rendben, mondja az elnök, akkor a kettes módosítóról megnyitom az ellenőrző szavazást. Megnyitom erről a kettesről a szavazást. Lezárom. Mm, elnézést, tényleg elutasítottuk. 23-26 ellenében. nost, hármas módosító. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik. Igen, ö, hmm, éles itt a, a csata, úgyhogy kezdjünk bele az elektronikus szavazásba. Négyesről. Mellette, ellene. No, mi az eredmény? Hát 17-en mellette, 31-en ellene, világosan elutasítottuk a négyest, ötös mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hetes módosító, itt két részről van szó, az első rész. Négy rész, nem is kettő, mondja az elnök, négy. Tényleg négy részről van szó, első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadva. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Most is negyedik rész, mellette ellene tartózkodik, mindegyiket elfogadtuk a négyből. Most akkor a nyolcas módosító, amely okafogyottá válik, mert az előzőt elfogadtuk. A kilencest visszavonták, és még mindig itt van a tízes módosító mellette. Mm, ellene. Hát ezt ellenőrizzük, nem világos a dolog mellette. A tízes ről megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 mellette, 25 ellene. Ezt elutasítottuk. Nos, hát akkor most magáról a szövegről, a módosított szövegről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam tehát a szavazást. 40 mellette, 9 ellene, 0 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Mölder úrnak. Nos, még mindig nem, nem hangzik a súgó szó, úgyhogy le is zártuk a szavazást. Szavaztunk, mondja az elnök. Köszönöm az együttműködést a szavazat alatt. Most tovább lépünk a rendben. vannak, akik elhagyják a termet, Kérem, csöndben hagyják el a termet, mi pedig, akik maradunk, folytatjuk a napirend tervezetünk feldolgozását. Kérem, figyeljenek rám, hallgassanak engem egyszerűen. Jelentést tesztünk most eh, arról, hogy hogyan állnak a jogalkotásai eljárásról szóló intézményközi tárgyalások. A trialog, trialógusról, a oldalú egyeztetésekről röviden. Kérem, csendet kérek a teremben. Szóval, akkor a jogalkotás eljárásról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi állása, jogalkotási folyamatok. A makovei elkobzási ö, mm, anyaggal kapcsolatos ö, mm, jelentésről vagy témáról szeptember 4-én volt egy oldalú egyeztetés, tehát ez tegnap volt. Makovei asszony ma nincs Brüsszelben, úgy, hogy majd a dolgok jelenlegi állásáról, az előadását, a tárgyalásról a LIBE szakbizottság előtt szeptember 16-án, 17-én fogja a, rend, a rendes napi rendi pontban elénk tárni. Most pedig áttérünk a 6 és 7-es rendi pontok közös vitájára. A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a tanácsnak, Csendet, csendet kérek. Kérném, hogy maradjanak csendben, az nagyon sokban segíteni a munkánkat. Elnézést, de köszönöm az együttműködést. Tehát Magáról a közleményről fogunk, a bizottság közleményéről tárgyalni, amelyet az Európai Parlamenthez, Tanácshoz, Európai Gazdaság és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett előrelépések a nemzeti roma integrációs stratégiák végrehajtásában. A hetes napi rendőpont pedig a javaslat a romák integrációját célzó hatékony tagállami intéz intézkedésekről szóló tanácsajánlásról szól. Nos, ez a napi rend most azt célozza meg, hogy egy prezentációt hallgassunk meg Orel Csobánu Dordea úrtól, aki az EB jogérvényesülési főgazgatóságának vezetője, és aztán ezt mecserét folytassunk a szóbeli kérdésről. Emlékeztetnék arra, hogy maga a bizottság, az Európai Bizottság egy közleményt ö, ö, bocsátott ö, útjára az európai keretrendszeréről a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiaknak, ahol felkéri a tagállamokat arra, hogy egy átfogó megközelítést fogadjanak el és fejlesztenek tovább a roma integráció nemzeti szintjéről. Aztán válaszként a tagállamok egy nemzeti roma integrációs stratégiát dolgoztak ki, az Európai Bizottság értékelte a stratégiákat és ajánlásokat fogalmazott meg. Egy év azóta eltelt, a bizottság most újra egy új közleményt fogalmazott meg az előrelépésekről, a végrehajtás előrehaladásáról, és egy javaslatot a tanács ajánlásáról meghallgatjuk most. Aurel Ciobanu Dordea úr előadását, aki az esélyegyenlőségi igazgató a DG Justice-nál, és aztán megadjuk a szót a taktársaknak. Csobáno Dordeo úr, kérem, ragadja magához a mikrofont, és tartsa meg előadását. To everybody. Jó napot kívánok! Köszönöm, elnök úr! És köszönöm ezt a lehetőséget, amit az Európai Bizottság kapott, hogy ismertethessem önökkel ezt a június végén elfogadott csomagot. Tehát ezt még a nyár, nyári szünet előtt elfogadtuk. Önök is tudják, hogy a romák integrációjának kérdése rendkívül fontos a bizottság számára, és a bizottság ragaszkodott ahhoz, hogy ez egy komoly napi rendi pont legyen az egész Európai Unióban. A múltban az Európai Tanács szintjén is voltak erről megbeszélések, illetve a csúcson, és a szakminiszterek értekezletein is. Tehát júniusban fogadták el ezt a csomagot az Európai Bizottság kollégiumában. Ez azt mutatja, hogy mennyire konzekvens a hozzáállásunk, és mennyire folyamatos az odafigyelés arra, hogy a tagállamok eredményeket érjenek el a roma népesség integrálásában. A csomag első része egy közlemény, amely gyakorlatilag egy jelentés arról, hogy milyen strukturális elemek valósultak meg az egyes tagállamokban. Önök emlékezhetnek arra, hogy 2011-ben azonosít, 12-ben azonosítottunk strukturális elemeket, amelyek eh, szükségesek az integrációs politika megvalósításához. Ezek az elemek között szerepel, ezen elemek között szerepel a helyi és regionális hatóságokkal való együttműködés, a civil társadalommal való együttműködés, a megfelelő pénzügyi erőforrások odaítélése, szakpolitikai monitorozási rendszerek kialakítása, amelyek a szakpolitikai kiigazítását is lehetővé teszik, a diszkrimináció elleni fellépés, illetve a nemzeti kapcsolattartási pontok létrehozása. Nos, miért azonosítottuk ezeket a strukturális elemeket? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy tényleges eredményt érjünk el az iskoláztatás, a foglalkoztatás, a közegészségügy és a, és a lakhatás területén, lehetetlen akkor, hogyha nem sikerül elérnünk ezeknek a folyamatoknak a fenntarthatóságát. Más szóval, nem elég az, hogy ilyen adhok fellépéseket szervezünk, ennél többre van szükség ahhoz, hogy fenntartható legyen az előrelépés az elkövetkezendő években. Éppen ezért ezt az értékelési jelentést úgy írtuk meg, hogy az tartalmazza azokat az előrelépéseket, amelyeket a tagállamok a strukturális intézkedések területén tettek, vagy tenniük kellett volna összességében. Az értékelésünk eredménye nem túlságosan szívderítő, noha egyes tagállamok értek el eredményeket az elmúlt évben a bizottság ajánlásainak megvalósításában. Az előrelépés üteme mégis túl lassú. Van olyan, hogy egy tagállam létrehozott egy nemzeti kontaktpontot, amelynek feladata a különböző feladatok integrálása a kormányzat különböző szintjein, de gyakran előfordul, hogy ezek a nemzeti kontaktpontok, kapcsolattartási pontok nem rendelkeznek megfelelő kapacitásokkal, erőforrásokkal, és különösen nem rendelkeznek azzal a politikai támogatással, amely szükséges ahhoz, hogy kötelességeiket és céljaikat teljesítsék, megvalósítsák. Az is igaz, hogy egyes tagállamok hoztak olyan intézkedéseket, amelyek arra irányultak, hogy a civil társadalmat és a helyi regionális kormányzati szintet bevonják az intézkedések körül kialakuló nyilvános vitában, de azt is látjuk, hogy ez a helyhatóságok, illetve civil társadalom bevonása nem igazán rendszerszerű, és ráadásul a roma felzárkóztatási szakpolitika kialakításának minden stádiumában nem figyelhető meg ilyen konzultáció. A pénzügyi erőforrások odaítélése az egyik legnagyobb kihívás. Gyakorlatilag szinte az összes tagállamban, és amikor a pénzügyi erőforrásokról beszélünk, akkor itt különösen az állami pénzek odaítélésére, odaítélésére gondolunk, állami, nemzet, állami regionális és helyi szinten, de itt utalunk arra is, amikor erről beszélünk, hogy problémák vannak a rendelkezésre álló EU források felhasználásával is, különösen azon tagállamokban, ahol a kihívások a legnagyobbak, az integrációs kihívások a legnagyobbak. Komoly munkát végeztek a tagállamok a monitorozási rendszerek kialakításában, az alapvető jogok ügynökségére vonnám fel külön a figyelmet, mert ők létrehoztak egy olyan csoportot, amely monitorozza a roma felzárkóztatási politikának a végrehajtását. Ebben a tagállamok önkéntes alapon részt vesznek, és azt láttuk, hogy a tagállamok komolyan érdeklődnek az iránt, hogy részt vehessenek ebben a az alapvető jogi ügynökségi e, csoportnak a működésében. Ez szakpolitikai tanácsokat ad ez a csoport, de a tényleges megvalósítás nemzeti szinten, helyi szinten a monitoring rendszerek vonatkozásában e, sajnálatosan elmarad az elvárásoktól, tehát nem nevezhetjük még ezt realitásnak. Még egy dologra hívnám fel a figyelmet, ami egy további nagy kihívás, és gyakorlatilag ugyanolyan fontos, mint a pénzügyi források odaítélése, ez pedig a rasszizmus és diszkrimináció további, tovább létezése, illetve a diszkrimináció elleni fellépés hiányosságai, mert a diszkrimináció még sújtja ezeket az embereket. A roma gyerekek diszkriminációja rendkívül elterjedt egy sor tagállamban, és noha sok tagállam a felzárkóztatással kapcsolatban felvilágosító kampányokat folytat, a diszkrimináció és rasszizmus elleni fellépést meg kell erősíteni, különösen a rendvédelmi szervek részéről kell eh, megerősíteni ezt a fellépést, mert ők tudják, ők tudnak elrettenteni az ilyen eh, romák elleni diszkriminatív vagy rasszista eh, fellépésektől, mert hát a romak közösségek összességében békés, felelős polgárok közössége. Hadd beszéljek akkor most a jelentés végkövetkeztetéseiről. Június elején az Európai Bizottság már kifejezte aggodalmat a roma integrációs intézkedések eh, hatékonyságával kapcsolatban, és egy sor országspecifikus ajánlást eh, tett az Európai Tanács asztalára, akik azt jóvá is hagyták a nyári ülésükön. Mindez kapcsolódik az Európa 2020-as folyamatokhoz, illetve az Európai Szemeszter szakpolitika, szakpolitikai ciklus megvalósításához. Tehát született egy sor ország specifikus ajánlás. Ezek öt olyan országot érintenek, ahol nagyon jelentős számban vannak romák, és ezek az ország specifikus jelentések ez, azért foglalkoznak ezekkel az országokkal, mert itt a legnagyobbak a kihívások. Bulgáriáról, Csehköztársaságról, Magyarországról, Romániáról és Szlovákiáról van szó. Örömmel láttuk, hogy az Európai Tanács beleegyezett abba, hogy ezek az ajánlások a politikai csomag részét képezzék, tehát az ország specifikus politikai csomag részét képezzék az európai szemeszter kapcsán, tehát az Európai Bizottság kialakított magának egy újabb eszközt, amelyel tudja monitorozni, hogy különösen ez az öt tagállam milyen mértékben tud reagálni a kihívásokra tehát fontos a be, be, felzárkóztatási célkitűzések és integrációs célkitűzések ország célként való meghatározása, mert mostantól kezdve ez azt jelenti, hogy ennek mentén valósulnak meg azok a szakpolitikai prioritások, amelyek mentén felhasználásra kerülnek majd a következő programozási időszakban a strukturális alapok pénzforrásai. A bizottság partnerségi megállapodást készül aláírni a 28 tagállammal, amely arról szól majd, hogy a szakpolitikai prioritások hogyan fogják, hogyan fognak megfelelni az ország specifikus ajánlásoknak. És ebben a vonatkozásban az az öt tagállam, ahol roma integrációs célkitűzések is vannak, nyilván ebben a partnerségi megállapodásban is megjelennek majd, és minden éves programban Eh, odafigyelünk, hogy konkrét pénzügyi allokációk történnek-e ezen célkitűzések megvalósítására. Hadd mondjak néhány, hadd szóljak néhány szót eh, a tanácsi ajánlásról, amelyet eh, szintén elfogadott júniusban az Európai Bizottság. Az értékelés jelentést követően. Először is hadd köszönjem meg a bizottság részéről azt a támogatást és szakértelmet, mert a nemzeti roma integrációs pontok, pontok adtak az összes tagállam részéről, különösen az a négy kulcsfontosságú kontaktpont, amely részt vett az előkészítő munkában. A közösség szolgálataival együtt kialakítva ezeket az ajánlásokat. Azért volt fontos ez a munka, mert ezen ajánlások elfogadása révén két célt akartunk elérni. Először is azt, hogy erősítsük az EU stratégiát, roma integráció tekintetében, a gazdasági, társadalmi integrációt elősegítve ezen emberek számára másrészt foglalkozni akartunk a legfontosabb kihívásokkal is, melyekkel a tagállamok szembe kell nézenek ez politikák végrehajtása során, és ezen ajánlások révén nem csak iránymutatást akartunk adni, bátorítva a tagállamokat arra, hogy bizonyos irányvonalak mentén haladjanak előre, hanem szerettük volna a nemzeti pontok működésének eredményességét is javítani mely, ahogy említettem már, nem minden tagállamban bírnak ezek a pontok elég hat, hatáskörrel, forrással ahhoz, hogy feladataikat ellássák. Nagyon röviden fogok szólni erről a javaslatról, ajánlás tervezetről. A következő kulcspontokra tértünk ki egyrészt. Hatékony intézkedések, célzott intézkedések biztosítása, a romák az oktatáshoz, foglalkoztáshoz, a lakáshoz való hozzáférésnek erősítése, teljes mértékben tisztelben tartva a szubszidiatás elvét és párhuzamos struktúrákat létrehozása nélkül. Általános elvek a megfelelő átlátható források biztosítása tekintetében nem csak EU, hanem költségvetési, önkormányzati források tekintetében és horizontális és struktúrális intézkedések biztosítása, például a diszkrimináció harc és a roma gyermekek védelme és nők védelme, egy szociális befektetési megközelítés alkalmazása, a vonatkozó csomagnak megfelelően, mert a bizottság az év elején fogadott el, a roma személyek, közösségek és vezetők helyzetbehozása, hiszen a változás nem csak a többség révéről kell induljon, hanem maga a kisebbség soraiból is ö, otthonra kell találni. Aztán a nemzeti vállalások helyi cselekvésekkéből átalakítása, alakítása az önkormányzatok bevonásával, mert úgy gondoljuk, és úgy is találtuk a gyakorlatban, hogy ez egy nagyon gyenge pontja a dolognak, és nem elég jó szakpolitikákat tervezni kormányzati szinten, hanem az is legalább ilyen fontos, hogy azt biztosítsuk, hogy ezek a szakpolitikák elég realisták egyrészt, a valósághoz kapcsolódóak, és a végrehajtásuk során helyi szinten ez valóban meg, megvalósítható. A szakpolitikák hatásának monitoringja figyelembe véve az esélygyenlőségi testületek működését, amelyek már fölálltak 2000 eleje óta, 2000-es évek elejé óta bizonyos irányelveknek megfelelően, mert az Európai Parlament és a Tanács is elfogadott. Aztán erősíteni kell, fokozni kell azokat a forrásokat, amelyek a nemzeti roma integrációs pontok rendelkezésre állnak, illetve a határon átnyúló együttműködés céljait szolgálják, különösen azokért, amelyek régiók közötti kapcsolatokat építenek, illetve az önkormányzatok közötti kapcsolatokat erősítik, melyek a tagállamokban működnek, ám és nem feltétlenül szomszédosak, de nagyon fontos, hogy a kibocsátó tagállamok, illetve a befogadó tagállamok közötti önkormányzatok is, és általában testületek is kapcsolatba lépjenek, és ugyanakkor a személyek szabad mozgása ne sérüljön. Lezárva a prezentációmat, hadd mondjam el, hogy mostantól az a szándékunk, hogy erősítsük a nemzeti kontaktuspontokkal folytatott együttműködésünket a tagállamokban, illetve a civil társadalom szervezeteivel is mélyítsük a, a tagámban működő szervezetekkel mélyítsük a kapcsolatainkat, meg nemzetközi szervezetekkel is, annak érdekében, hogy felkészüljünk egy teljes körű értékelési jelentés megírására, amely jövő tavaszra várható, és amely számba veszi, milyen előrelépések születtek a lényegi elemeket illetően, az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és a közegészségügyhöz való hozzáférés kulcsfontosságú témáiban. A nemzeti szakpolitikai dokumentumok minőségét értékeltük eddig, megvizsgáltuk, hogy a tagállamok hogyan hagyják végre a strukturális intézkedéseket, melyeket javasoltunk, annak érdekében, hogy a szakpolitikák megálljanak, és azt is felmértük, mik a ö, nehézségek és strukturális intézkedések végzete során. Ám eljött az idő most már, hogy eljön, jövő év tavaszára, amikor jelentést kell készítenünk az önök számára is, meg a tanács számára is, azon előrelépésről, előrelépésekről, amelyeket elértek, meg arról is, amit nem a tagállamok, minden egyes tagállamra lebontva, az eredményes és hatékony előrelépés tekintetében az oktatásban, a, a lakhatásban, és a többi területen. Ez tehát a következő feladat és cél, mely előttünk áll, és reméljük, hogy március végéig be tudjuk terjeszteni a parlament elé is ezt az értékelési jelentést. Köszönöm, meghallgattak, és várok kérdéseiket. Köszönöm szépen a bizottsági előadást, most pedig a tagoknak adom meg a szót kérdések feltételére. Gönc asszony, kérem ön kezdi a sort. Köszönöm szépen, jó magam is köszönöm a jelentést és összefoglalást, és az ön jelentésén alapulva látjuk, hogy bizony igen kiábrándító a helyzet. Ön is elmondta, hogy az eredmények még gyengécskék, és valahol itt úgy tűnik, hogy szinte a siker nem hogy ö, megszületett volna, hanem rosszabb a helyzet, mint amielőtt a, ö, megindítottuk ezt a folyamatot. Európában hiányzik a politikai szándék, vagy ha van és igen gyenge lábon áll, hogy ebbe a területbe a roma felzárkóztatásba befektessen. Azt is látjuk, hogy még mindig úgy tűnik, akár magyarországi példával éljek, hogy kommunikációs gyakorlatról van egy szó, a roma integráció felelőse azelőtt kommunikációs felelős volt a kormányban, látjuk, hogy valahol miről is szól a roma integráció. Mindenütt látjuk, hogy komoly megbízható adatok hiányoznak, alapvető adatok, ahol a sikereket összemérhetnénk, hogy hogyan is haladt erről a munka, azok hiányoznak hiányoznak. Az alapjogi bizottság és egy, az alapjogi ügynökség is egy olyan jelentést írt meg, amelyben a hiányokról szól Európa szerte a hiányosságokról. Más nemzetközi szervezetek is felmérik a helyzetet, és adatgyűjtésbe, valamint a roma szakpolitikák nem csak egyedi programok felmérésébe, hanem általában az európai eredményekről írnak. Nagyszerű szövegek születnek, dokumentumok a helyzet javítására, de a valós helyzet egyes országokban és a célirányos valóban megfogalmazása hiányzik. Például Magyarországon az iskola köteles kor meghatározása most leszállításra került. Ez egyáltalán nem abba az irányba hat, amit szeretnénk a keretrendszerrel megcélozni. Nagyon elővigyázatosnak kell lennünk az EU alapok felhasználásában és a következő finanszírozási időszakban, amikor a roma integrációba fektetünk be. Amikor aztán majd véglegesé válnak a tanács ajánlásai, akkor arra kell figyelnünk, hogy világosan fogalmazunk, hogy a tagállam felelősségi köre milyen és, amikor az antidiszkriminációs egyenlőségi területről beszélünk. Mert amikor eszközökkel bírunk a kezünkben, az egy dolog, de néha ezeket az eszközöket nem aknázzuk ki, különösen így van ez, amikor a roma kérdésről van szó. Ezért annyira fontos, hogy folytassuk továbbra is a monitoring tevékenységet, az adatgyűjtést, alapvető, megbízható adatok gyűjtését, és valóban az EU eszközök, főleg pénzeszközök felhasználását közelről vizsgáljuk meg, mert hát látjuk, hogy a az eredmények hiányoznak még, és nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy az ilyen mutatókat valóban kialakítsák, használják megfelelően. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Csobánu Dorde úrnak az előadását. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság minden tőle telhetőt megpróbál megtenni ezen komoly szakpolitikai területen, hiszen igen, komoly, súlyos kérdésről van szó ugyanakkor. Én is az alapgondolatomhoz ragaszkodnék, mely szerint a keretrendszer, a nemzeti stratégiák keretrendszeré nem volt megfelelő megközelítés, szerintem. Európai stratégiára van szükségünk még mindig az egyes tagállamokban, mindegyikben nem csak egy úgynevezett koordinációs, nemzetközi kapcsolattartó pontok koordinálásáról kell, hogy szóljon ez a dolog. Ma már hallottuk itt előttünk, hogy mindenki tudja az, hogy a politikai szándék a tagállamokban igenis hiányzik arra, hogy a stratégia végrehajtása megtörténjen akár szépséges, jól hangzó, hangzatos stratégiák léteznek-e vagy sem, dokumentumokban, papíron. Abból, amit hallottam, azt értelme, értettem ki, hogy következő lépésként a bizottság további intézkedéseket kíván foganatosítani. A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. Az Európai Bizottságnak van-e megközelítése vagy szándéka azzal kapcsolatban, hogy a roma kilakoltatások, sárközi francia elnök időszakában, most pedig a holland elnök alatt is folytatódnak. Ezzel kapcsolatban a roma telepek felszámolásával, kilakoltatásával kapcsolatban van-e szándéka a bizottságnak a jövőben? Ha pedig a kérdést egy kicsit szélesebb körből kívánjuk megközelíteni, akkor a bizottság hogyan látja azt a tanulmányt, amelyet az Európai ö, Politikai ö, Tanulmányok Központja végzett a roma integrációról, amely kimondja, hogy valahol fai megközelítésre épül még mindig a, az állampolgárok kezelése, valahol a romáknak az európai állampolgárságot szinte nem adják meg. Mit kíván ezzel kapcsolatban a bizottság tenni? Ez ellen mit kíván tenni? Köszönöm. Köszönöm. Csatlakozom ahhoz, amit a két előttem szóló elmondott, és ez nem bírálata a bizottságnak színezve, ám ha meghallgatjuk és végigkövetjük ezt az előadást, akkor azt a következtetést von, zárhatjuk le, hogy vannak jelentések, elemzések, ajánlások, monitoring tevékenységek, ám a gyakorlatban alapvetően nem sok minden változott. Az előadásban történtek utalások egyes hibákra, néha pénzügyi probléma, a tapasztalt hiányból adódó integrációs elmaradások, ám lényegében azért eszettől politikai akarat hiányzik, nincs politikai készség a tényleges roma integrációs lépésekre és megfelelő intézkedések meghozatalára. És ezen túl persze fönnáll az a probléma is, amiről Weber asszony az imént beszélt, hogy a papír mindent elbír, ám ami a papíron jó projektnek fest, az a gyakorlatban nem valósul meg. Nagyon szép például, hogy minden roma gyermek iskolai tarthat igényt. Ám ha például az önkormányzatnak nincs busz, autóbusza, amelyel a távoli ö, tanyákról be tudja utaztatni a gyerekeket az iskolába, akkor egyszerűen nincs lehetősége a roma gyereknek iskolába járni. Sok ilyen példát említhetnénk, ahol a gyakorlatban bizony hibázik a dolog, és az Európai Bizottságnak kell megfelelő nyomást gyakorolnia annak érdekében, hogy a megfelelő pénzek ne csak lehívásra kerüljenek, hanem ténylegesen ezekre a célokra menjenek el. Ám van egy konkrét kérdésem is. Saját hazámban vannak olyan önkormányzati szervezetek, amelyek azon gondolkoznak, hogy partneri viszonyt építenek fel más tagállami önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, és konkrét támogatást kérnek erre, például a németországi romák integrálása érdekében, illetve annak segítségében, hogy a hazájukban kerüljenek integrációra. A kérdés, ami felmerül bennem, hogy mennyire észszerű egy ilyen koordináció, akkor, hogyha helyben nincs politikai akarat arra, hogy intézkedéseket valósítsanak meg. Van -e értelme akkor egy ilyen együttműködés támogat, mert bizottságnak van -e ezzel kapcsolatos gondolata. Je vais rebondir sur euh, ce qu'a dit Madame Weber tout à l'heure parce que j'ai eu l'impression que ça, ça ouvrait déjà la voie pour d'autres. Igen. Hallottam mások előadásaiból is. Béber asszony is utalt arra, hogy valóban megint újra Franciaországban is kilakoltatnak akár több száz, így 400 roma személyt is. Franciaország harmadik legnagyobb városában, Lyonban. 400 ember él, ö, mm, egyszerűen elképzelhetetlen egészségügyi körülmények között ö, ö, telepeken, roma telepeken, maffia hálózatok markában élnek, itt a közösségek ö, igen komoly nehézségekkel ö, küzdenek, amikor a gyerekekről van szó, hiszen a gyerekek is ugyanezt a helyzetet élik meg. Ehhez még hozzátenném azt is, hogy a roma közösség valóban szinte egy robbanásszerű puskaporhon ül, ha azt mondjuk, elképzeljük azt, Weber asszony fele is szólok, hogy mennyire nehéz ilyen körülmények között élni, hagyni embereket egymás hegyén, hátán, ilyen területeken. Nos, eltérő-e a helyzet ahhoz képest, ami az előző kormányérában történt? A válaszom igen, mert a helyi önkormányzatok, amennyire csak az eszköztáruk azt lehetővé teszi, valamint a különböző rendőrkapitányságok is kötelezően ezen személyeket el kellett, hogy helyezzék biztonságos helyen, áttelepítették úgymond őket. Igen, aggasztó a helyzet. Olyan személyekről van szó, akik ugye az országban le kívánnak telepedni, de nem hagyják el az országot. Nagyon ö, komoly, nehéz a helyzet. Azt tudjuk viszont, hogy itt ö, egy égető helyzetről van szó, és valóban két végéről nem lehet itt a gyertyát égetni. Az előző kormány időszakához képest viszont mégis a helyzet változott, de megörököltünk valamit. A helyzet paradoxon jellege abból adódik Franciaországban, hogy magam is egy igen sikeres projektet sikerült, hogy megismerjek a francia országi roma integráció eszköztárából. Andatu névre hallgat ez a projekt, és 400 személyt illet a Lioni agglomeráció területén valódi sikertörténetről van szó, látjuk Franciaországban is, mint mindenütt másodt, igen ellentmondásos a helyzet. A gondolatok, a megvalósítások is igen pozitívak, a helyzet pedig még mindig igen aggályos, égető, és nem csak az érintett személyek számára nehéz ez, hanem a befogadó országok számára, és az erőszaktól sem mentes ez a helyzet, sőt egyre fokozottabbá válik az erőszak e téren. Objektív módon elvezet mindez engem ahhoz, hogy feltegyem a kérdést arról, hogy az európai és nemzeti stratégiák hová is vezetnek. Mivel ma az európai stratégiáról beszélünk, a kérdésem az, hogy a valódi előrelépést milyen területeken látjuk. E szövegből ugyanis ezen siker történeteket kívánunk kiemelni, na de most úgy látom, hogy az egészségügyi és lakhatási értékelés a jelentés szerint még nulla előrelépést mutat. Ez azt jelenti, hogy igen, igen, kicsiny előrelépés történt az előző években e, területen. Két úgymond költői kérdésem lenne, vagy legalábbis pontosítást szeretnék két dologgal kapcsolatban kérni. Az alapok felhasználása lenne az első terület. Ha jól értettem, akkor még nem igazán világos az, hogy hogyan használják fel a tagállamok a forrásokat. Másrészt pedig szeretnék pontosítást kérni öntől arról, hogy a helyi szinteket, a helyhatóságokat hogyan támogatják, akár a származási, akár a fogadóállamok helyhatóságairól lenne szó, hogyan segítjük őket abban, hogy közös rendelkezéseket, projekteket találjanak egymás között, egyes régiónk között, a származási és a fogadó államok között. Tehát a régiók közötti együttműködés támogatása. Mi a helyzet az NGO-kkal és az egyesületekkel, valamint a roma közösségek képviselőivel? Az ő részvételük ugyanis alapvető fontosságú az előrelépés szempontjából. Az egyesületek kérdése, és általában az, az európai polgárok megközelítése térben. Hadd emlékeztessem önöket, hogy azért szorít bennünket az idő, mert 10 órakor érkezik az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatója Fissa úr. Őt 10 órára várjuk, tehát már is kicsit el vagyunk, meg vagyunk csúszva. És hát eh, ráadásul az egyenlőségért felelős főigazgatóság eh, részéről is szeretnénk valamit még hallani, de még van képviselő, aki beszélni akar, Ilcsev úr először is. Köszönöm, én megpróbálom rövidre fogni akkor. A jelentést nagy felelősségtudattal és professzionalizmussal készítették, ugyanakkor az, itt egy paradigmaváltásra, vagy megközelítésbeli váltásra van szükség, leginkább arra vonatkozóan, hogy mi az általános megközelítésünk ehhez a problémához, mert új jelenségek figyelhetők meg roma közösségben, Kelet-Európában. Bulgária szerepel az öt kiemelt ország között, ahol jelentős számban élnek romák. Én bolgárként elmondhatom, hogy a nem hivatalos adatok szerint 20 év múlva Bulgáriában a romák kerülhetnek relatív többségbe. 2007 óta több roma gyerek születik, mint bolgár, és amikor pedig majd már munkaerőpiacra lépnek, akkor átfordul a népesség összetételének a e, sorsa. E, egyes tagállamok tehát roma tagállammá válhatnak, elsősorban, illetve elsőként ez Bulgáriában következhet be. A romák számának növekedése azt a bizonyos veszélyeket felvet, amelyek megakadályozzák az integrációjukat ennek az új folyamatnak az egyik jellemzője, hogy ők maguk vonakodnak attól, hogy integrálódjanak, hogy megtanulják a hivatalos nyelvét az országnak, illetve belépjenek a munkaerőpiacra, dolgozzanak. Hogyan lehet ezeknek az embereknek jó képesítéseket adni, megfelelő munkalehetőségeket? Abban egyetértek, hogy több lehetőséget kell biztosítani a roma közösségnek, ugyanakkor el kell, beszél, el kell kezdenünk beszélnünk a roma vezetők és a roma közösség vezetőségének felelősségéről is. Meg kell érteniük, hogy egyenlő jogok mellett egyenlő kötelességek is terhelik őket országaink jövőjét illetően. Köszönöm. Bronz úr következik, kérem röviden. általában eh, mindenki azt gondolja, hogy eh, ezek eh, kedves emberek, és én nem akarom ezt letagadni, de a romák jelenlegi passzív megítélése azért sokat elárul. A romákról azt mondják, hogy nagyon sok rossz nem történt azért velük, e, viszont e, kellemes dolgokat várnak el. E, olyan emberekről beszélünk, akiket nem hagyják, hogy a saját életüket éljék, és nem hagyják, hogy maguk döntsenek a saját sorsukról. Azt mondják nekik, hogy adják fel a jelenlegi életmódjukat, az a gondolat, hogy akár tényleg változtathatnak is az életmódjukon, nem nagyon jön szóba, mert egy leereszkedő megközelítésnek tartják a dokumentumban. Az is szerepel, hogy a romákat nem szabad diszkriminálni, ugyanakkor sztereotipizálni sem szabad. A, angolul a sztereotipizálás az azt jelenti, hogy valamit változtathatatlanként ábrázolunk. Nos, az, hogy az emberek jelleme változtatható-e, az persze vitatárgya lehet, de nem nagyon engedjük meg magunknak ezt a vitát. Mert az emberek nem mernek, eretnek gondolatokat kimondani. A sztereotíp tipizálás alatt általában azt értik, hogy általánosítunk emberekkel kapcsolatban. Azt mondják, hogy ne, általános, ne általánosítsunk, ami persze badarság. Amit nem szabad csinálnunk, az az, hogy egy csoportnak az összes tagjára vonatkozóan általánosítsunk, mert az általánosítás alól vannak kivételek. A valóságban mégis általánosítanak a romákkal kapcsolatban, nem csak a közvélemény, hanem az Európol is. Hadd hívjam fel a figyelmüket az Európol által kiadott egyik kis anyagra, amit 2011. szeptember 1-én adtak ki, és amely az emberkereskedelemről szól Ebben az anyagban szerepel az, hogy egy listát állítottak össze, hogy milyen emberek szoktak emberekkel kereskedni, és a lista elején a roma népesség szerepel. E, nyilván az áldozatokként is a romák szerepelnek első helyen, nők és lányok e, formájában. Az, hogy e, ezt nem vesszük figyelembe, ezt a veszélyt nem vesszük figyelembe, ezzel valójában nem segítünk a roma lányokon és nőkön sem a brit sajtóban általában bolgár és román állampolgárokként jelennek meg az utcai rablások elkövetői, ugyanakkor ezek általában romák. Az, hogy cenzúrázzuk a szavainkat, vagy a gondolatainkat, és letagadjuk a bizonyítékokat, az soha nem old meg semmilyen problémát. Matthieu asszony következik. Merci, président. Mr. Fischer, Madame Mathieu. Anna. Merci, Président. Mathieu asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Hmm, nagyra értékelendő az Európai Bizottság roma stratégiája, ugyanakkor a szép szándékok mögött nem hiszem, hogy hatékonyság is meghúzódna. Az integráció nehézségeivel az egyes tagállamokban eh, küzdenek a romák, évek óta vannak előrelépések, mégis úgy gondolom, hogy e lakosság már kulturális problémákkal rendelkezik, valamint a közvélemény is úgy tekint rájuk, hogy ugye olyan népességről van szó, amely megvonja gyermekeitől az iskoláztatás lehetőségét, a kislányokat korán már férhez kívánják adni, nem küldik őket iskolába. Súlyos dolog ez, a nők kulturális megfontolások miatt nem részesülnek egészségügyi ellátásban. Természetesen így lehetetlené válik a felzárkóztatás, az integráció, a társadalmi beilleszkedés, és azok a gyerekek, akiket eh, nem lehet iskolába eh, küldeni, azok hogyan tudnak a társadalomba mm, beilleszkedni? Nem tudnak. Romániába ellátogattam, és ott láttam, hogy mi történik. Néhány kollégámmal ellátogattunk román eh, cigánytelepekre Franciaországba, és a probléma veleje az az oktatás képzés hiányából származik, nem tudnak gyerekekkel, más gyerekekkel, a roma közösségen kívüli gyerekekkel is szocializálódni, és nem lehet mindig csak a belterjesen a családban élni, ahogyan ezek a gyerekek élnek. Persze pénzt allokálunk a bizottság és az európai költségvetés kereteiből az integrációra, de valahol a probléma alapja az az integrációs szándék hiányából származik, és ők szenvedik meg végül és mindennek a helyzetnek a nehézségét. Amikor a férj például nem adja meg egy romanőnek az engedélyt arra, hogy menjen és mondjuk gyógyítassa magát, hát annak ki az áldozata? végül is a roma nő. Amikor Guillaume asszony és én érvelünk arról, hogy most a sárközérában, vagy éppen az Holland érában jobb -e a helyzet, hát igen, a hidegtől szenvednek télen, a melegtől nyáron a, tá a táborokban. Igen, de az afrikai, ázsiai, magrebin közösségek, amikor megérkeztek, egy idő után beilleszkedtek. Viszont a romák kulturális okokból nem kívánnak beilleszkedni. Igen, kezet kell nyújtanunk egymásnak, de ahhoz, hogy mi kezet nyújtsunk, segítőkezet, ahhoz az ő kezükre is segítség, szükség van hogy akarják ezt a segítséget. Mert ők nem nyújtják felénk a kezüket, akkor meg hogy segítsük őket. Zsád, zsád képviselő két percben. Bon, on va éviter de polémiquer, mais il y a certains propos qui manquent effectivement l'étendue des problèmes. Nem lehet itt most vitázni. Szóval, most azon tűnödünk el, hogy kollégáink egyáltalán találkoztak-e már romákkal, és beszélgettek-e velük, mikor itt hangzatosan előadják magukat. Nem Mátyú asszonyhoz célzom szavaimat, ha úgy érzi, hogy ő, ő önhöz szóltam, akkor ez az ön problémája figyelemmel olvastam a bizottsági közleményt, amely megfelelően mutat rá a problémákra. A legfontosabb problémák a tagállami integrációra való törekvés hiányából származnak. A lakosság, roma lakosság többsége igenis európai polgár, és nem bevándorlóként kell, hogy kezeljük őket, még akkor is, hogyha sokan úgy gondolják, hogy ők bevándorlók, nem, ők európai polgárok, így is kell őket kezetni. Az Európa európai keret és nem stratégiáról beszélek, mert a tagállamok úgy döntöttek, hogy stratégiáról beszéljünk, ne, ne pedig valóban másról. Valóban a keretnek megvannak a maga határai. De ezek az országok, ezek az emberek eh, miért esnek áldozatául az emberkereskedelemnek? Miért nem tudnak iskolába járni? Nem azért, mert nem akarnak, hanem mert nem tesszük ezt lehetővé számukra. A kérdések valóban valóban arról szólnak, hogy hogyan lehet az EU alapokat felhasználni, és eh, Szilvigiumhoz csatlakozom, valóban az NGO-k és a civil társadalom hogyan került bevonásra. Francia példa igen öm, sokat mondó, nem mondom azt, hogy a helyzet ugyanolyan lenne most, mint a sárközi érában, de mégis. Amikor az NGO-kkal tárgyalunk, akik ebben a kérdésben szakértelemmel rendelkeznek, azt mondják, hogy továbbra is fennállnak a, a kilakoltatások Szentszendőni régiójában pár héttel ezelőtt 200 embert lakoltattak ki. Bobnyi városában pedig maga a, a, az állam, tehát maga a közösség Bobinyi városa nem kérte azt, hogy a rendőrség kilakoltasson, mégis a rendőrség kilakoltatta, a, kilakoltatta a romákat és valóban a kollektív kilakoltatások továbbra is folyamatban vannak, nem példaértékű a francia fellépés, és ugyan vannak kontaktpontok, egy külön rendőr kapitányt is kineveztek, de valós hatásköre nincs még, és pénzügyi eszköztára sincs erre, sem pedig politikai szándék arra, hogy valóban a roma stratégiai megvalósuljon. Elég meghallgatnunk ennek példázására a jelenlegi belügyminiszter hangzatos kijelentéseit. Jó az alap, jó az alap egyelőre. Most először úgy érzem, hogy az Európai Bizottság valóban a civil társadalom és NGO-k véleményét is figyelembe vette. Ez az első ilyen alkalom. A múltban nem éreztük ezt a szándékot, de szükséges az értékelésre, a valós értékelésre ö, helyezni a hangsúlyt, Egyelőre nem ismerjük még a jelenlegi helyzetet, csak feltevésekből indulunk ki. Sürgősen meg kell oldanunk azt, és, és itt az Európai Parlamentnek komoly szerepet kell látszani, hogy sürgős az, hogy valós értékelés történjen arról, hogy az allokált pénzeszközök felhasználása hogyan történik az egyes tagállamokban. Tudjuk, hogy az Európai Unió keleti országaiban egyelőre még kétesen használják fel az eszközöket. Néhány reflexió, ha kívánja, Giovanna Dordea úr élnék ki vele ezzel a lehetősége. Nagyon röviden csak, mert Listán Fischer úr, a Jászó igazgatója itt várkozik már az ajtók előtt. Köszönöm, akkor rövid leszek. Először is szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy meghívom az Európai Parlamentet arra, hogy megfelelő eljárás alapján, ahogy önök gondolják, támogassák ezeket az ajánlásokat, meg ezt júniusban fogadott el a bizottság, de támogassák ezeket, hiszen ezek a 292 cikk, az TFEU 292 cikkére támaszkodva, valamint a 19-es cikk első bekezdésére támaszkodva íródtak. Eljárásjogi szempontból nem volt arra lehetőség, hogy ezt a javaslatot az Európai Parlament és a tanács közösen hagyja jóvá. Tehát erre nem volt lehetőségünk, hogy így hagyassuk jóvá. Ám a ma reggeli vita intenzitása is mutatta, mennyire fontos téma ez, és mennyire fontos az, hogy a parlament ne sodródjék félre, ne politikai szempontból ne legyen, ne vegyen részt a fő sodrában a e kérdés tárgyalásának. Köszönöm szépen a javaslatokat, kommentárokat, beleértve a viráló megjegyzéseket is. Szeretném hangsúlyozni azonban, hogy a Nemzeti Integrációs Stratégia EU keretéről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió stratégiai céljait kell 2011-ben meghatározni. Ám olyan területekről is szólunk, mint az oktatás, a lakáspolitika, vagy, vagy a közegészségügy, vagy a foglalkozatás ügy, amelyek nem EU hatáskörbe eső, elsősorban eső területek, ezek jó részt tagállami hatáskörben levő szakpolitikák. Ezért fontos, hogy a tagállamok határozzák meg a nemzeti stratégiákat, és hajtsák végre, amelyek ez irányba hatnak. Ez megkerülhetetlen és lényegi eleme az Európai Unió lehetőségei kiaknázásának. Ugyanakkor az Európai Unió a struktúrális alapok révén a, végre, a nemzeti politikák végrehajtására is ad támogatást. És kulcsfontosságú az, hogy Verzsé asszony is kiemelte az imént, hogy e pénz útját végigkövessük. És nem csak a kormányzatok férjenek hozzá ezeket a forrásokhoz, hanem az önkormányzatok és a civil szervezetek is mint mondottam, elindítottunk olyan politikai mechanizmusokat, melyek révén politikai célok határozhatók meg, és a pénz áramlásra vonatkozó mechanizmusokat is fel kell állítani. Ám az is lényegi elem, hogy az önkormányzatok tudjanak erről a lehetőségről, és a tagállami kormányok belássák, mennyire fontos politikai, szakpolitikai prioritás a roma integráció a struktúrális alapok felhasználása tekintetében is a következő 7 éves időszakban. Tehát a politikai nyomásgyakorlást fenn kell tartani, a tagállamokat tovább kell szorítani, a bizottság részéről ezt szük, a tanács elé visszük majd, amikor szükséges e témát, és az Európai Parlament részéről is várjuk a támogatást. A nemzetközi szervezetekkel is együtt működünk, és az önkormányzatokkal, különösen az elkövetkező hónapokban tesszük ezt, annak érdekében, hogy meghatározzuk azokat a projekteket, amelyeket helyi szinten lehet végrehajtani, és amelyek modellértékűek lehetnek az egyes tagállamokban, követhető, ö, utánozható modellek lehetnek a többi önkormányzat számára az adott tagállamban. És ez az áram is mindjárt elnök, az, elnök úr a konkrét kérdésre válaszolva, melyet Weber asszony tett fel, franciaországbeli helyzetről. Mi ezt úgy értekeljük, hogy az intenzív párbeszédet követően, és hát értik, mit gondolok itt az intenzív jelző alatt, tehát melyet a francia hatóságokkal folytatunk 2012-ben. Ezt követően a francia kormány jogszabályait teljes mértékben harmonizálta a 2004-es a, szabad, a személyek szabad mozgásra vonatkozó rendelkezésekhez igazította végrehajtási rendelkezéseit. És az értékelésünk szerint minden esetben az irányelv rendelkezései tiszteletben tartották a francia hatóságok azóta. És azokban az esetekben, amikor kitoloncoltak valakit, akkor ez bírósági határozat alapját történt, amely megerősítette elépés jogosságát, illetve adott esetben visszautasította a hatóságok ezirányú kérelmét. Tehát a, a, a törvényeket tiszteletben tartják, és a tavalyi körlevelünkben a, körle, a francia hatóságok körlevelét nagyra is értékeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, érdekes vita volt a nemzeti integrációs roma stratégiákról ez a mai eszmecsere. Sajnos az idő sürget, ezért most át kell térnünk a napi rendünkben a nyolcas pontra, amely az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, az EMTH képviselőjével folytatott beszélgetés. Robert Visszer ügyvezető igazgató fogja ismertetni a 2012-es tevékenységi jelentést az Unióban menedéket kérő helyzetéről. Ezt a jelentést, valamint prezentációt meghallgatjuk, de magam sajnos teljes idejét nem tudom önökkel tartani, nem lehetek itt végig, más intézményi kötelezettségeim elszólítanak majd az alelnök kell, kell, hogy egyeztessek, tehát néha sajnos el kell, hogy majd hagyjam a termet időközben, de visszarulat. Üdvözlöm. Köszönöm szépen, tisztelt tagok, üdvözlök mindenket ékit, és jelentést szeretnék most önök elé terjeszteni a 2012-es helyzetéről az Európai Unió menekült ügyi helyzetéről. Röviden áttekintést szeretnék adni arról, hogy 2012-ben hogyan is állt a helyzet. De mivel ma már most 2013-at írunk, sőt, hát előre haladtunk a, abban, ezért a 2013-as időszakra is kitérnék. 2012-ben 330 ezerre tehető a kérelmek, benyújtott kérelmek száma menekült ügyi kérelmekről van szó, a feladásomban is látható ez, enyhe ö, növekedésre ö, került sor, mondjuk 2011-hez képest, hogyha ebben az évben nézzük az adatokat, akkor szintén egy, egy enyhe növekedő tendenciát látunk, Mm, folyamatos, nem jelentős, de folyamatos ez a növekedés. A második alsó sor az új ö, mm, ö, benyújtott kérelmek számát mutatja összességében az Eurostart is statisztikákat készít ezen kérelmekről, nem mindazokról a személyekről szól ez, akik beadták a kérelmet. Az az eltérés, hogy vannak olyan kérelmek is, amelyeket már többszörösen adnak be egymás után a kérelmezők. A teljes száma a kérelmezőknek, itt emberekre gondolunk, 10%-kal kevesebb általában, mint a kérelmek összes kérelmek száma. 2012-ben a kérelmezők Afganisztánból, Szíriából eh, származott eh, nagy számban megnövekedett a száma a kérelmezőknek, nem, hmm, aztán a nyugat-balkáni országokat, hogyha teljes régióként kezeljük, akkor azt látjuk, hogy itt nem valami olyasmiről van szó, ami gyakran történik, vagy gyakran történt a múltban. Jókunk van arra, hogy egyfajta nyugat-balkáni jelenségről beszéljünk, mert olyan aspektusokról, jellemzőkről van ott szó, mely szerint a nyugat-balkáni országok hat országából kapunk kérelmeket. Valószínű idén is legnagyobb számban ebből a csoportból származik a kérelmezők száma. Az első ö, időszakában 2013-ban jelentős változások figyeltő, meg. Afganisztán még mindig vezető szerepet játszik, de ha, most már harmadik e, vált. Szíriából is egyre több a, e, a kérelmek benyújtójának száma, de az első e, most először Oroszország ebben a sorban. A tendencia, a trend nemrégiben változott, még nagyon korán van ahhoz, hogy ebből már valóban következtetéseket is levonjunk, de a statisztikák ezt mutatják. Legalsó sorban a ugye, nyugat-balkáni országokat látjuk, látjuk azt, hogy a nyugat-balkáni folyamatok azok főleg időszakosan, szezonálisan változnak. Az múlt hónapokban erőteljesen megemelkedett a jelentkezők száma, akik ugye menedékjogi kérelmet, menekült jogi kérelmet kérnek Tőlünk az elmúlt években azt láttuk, hogy a nyugat-balkáni kérelmek száma majd az év második felében ugrásszerűen növekedik meg. Egy kutatást és tanulmányt kívánunk komparatív módon elvégezni a nyugat-balkáni régióról. Ezt a jelentést az év második felében fogjuk később bemutatni, elé terjeszteni a parlament elé, és akkor a folyamatokról is alap, alaposabban tudunk szólni. Politikai változások, gyakorlati változások, és meghúzódnak minden mögött az egyes államokban. Szíria érdekes, hát nagyon aktuális a kérdés erőteljesen növekvőben van. Most a szíriai kérelmek száma igen nehezen becsülhető meg az, hogy mi történik majd a jövőben, de valahogy mégis a egyfajta harmonizált európai tagállami reakcióról beszélhetünk, valamilyen módon egyfajta védelem, védelmi szándék húzódik meg emögött. 99, 95, 98, 99 százalékban megkapják a kérelmezők a státuszt. További védelemre kell, hogy még sor kerüljön az egyes tagállamok részéről, amikor a szíriai polgárokról van szó. A tagállamokkal tárgyalunk arról, hogy miért meg, különbözőek a megközelítések, de végül is az, a hatása mindennek az, hogy szükséges védelmet kell biztosítani a szíriai polgároknak. A szíriai helyzetbe is befektetünk, egy olyan szakértői hálózatot hoztunk létre, amely valóban megfelelő naprakész információval rendelkezik arról, hogy hogyan áll a helyzet Szíriában, és hogy hogyan kell majd reagálni a változó helyzetre létrehoztuk azt a felkészítő projektet is, amely arra kíván gyorsan reagálni, hogyha drámai változásokra kerülne sor Szíriában. Már most 16 tagállam tapasztalja azt, hogy a három legjelentősebb kérelmező ország egyike kévé válik Szíria. Ez azt mutatja, ez is azt mutatja, hogy mennyire általánossá válik a szíriai kérelmezők és kérelmek benyújtásának száma, de még két olyan ország van Németországban és Svédországban legjelentősebb a kérelmek benyújtásának száma, de más országokba is begyűrűzhet majd ez a helyzet. Komolyan kell vennünk nagyon ezt a folyamatot. Múlt évre tekintsünk még vissza egy kicsit, láttuk 2012-ben, hogy komolyan javult a helyzet a tagállamokban a befektetés szintjén, saját menekültügyi rendszerükbe is komolyan beruháznak a tagállamok. Az általános védelmi ráta 20 eh, 8%-kal növekedett a világ egyes részein, Szíriában, Eritreában, Szomáliában, Maliban a helyzet úgy alakult, hogy erre szükség volt. Most pedig váltsunk és tekintsünk ki a tevékenységeinkre, hogy mi, milyen munkát is végeztünk 2012-ben. Először is. Tevékenységeink között 2012-ben, annak és első, 2012-ben és 2013 első fél évében a képzés és a minőség javítása szerepelt. Az EU-ban mindenkit megfelelő egyforma módon képzünk, ugyanazon képzési anyagokkal, ugyanazon tantervel. Ez az egyik legfontosabb hozzájárulásunk ahhoz, hogy harmonizálhatóvá váljanak a gyakorlatok, ez az egyik fő célunk az elszó részéről. Mostanáig, 2012. januárjától másfél év alatt 2500-ra tehető a képzett személyek száma. Jelentősnek mondható. Túl mutat ez azon kísérleti projekten, amely az előző években valósult meg. Azok közül, akiket képeztünk, számos nemzeti trénerképzésre is, magukra a képzőképzésre is sor került, ez a módszertanunk egyik része. Tehát előbb a képzőket képezzük, hogy aztán ők is képezhessenek. A minőségi rendszereibe is kívánunk a tagállamoknak képzéssel hozzájárulni, támogatjuk őket a minőségjavításában. Aztán az úgynevezett gyakorlati együttműködés is fontos tevékenységi ágazat. A munkan oroszlán részét a benchmarkinggal, benchmarkingon keresztül végezzük. Igen, rugalmasak tudunk lenni, például abban, hogy rövid idő alatt képesek legyünk megszervezni ö, olyan műhely munkákat, szakértői találkozókat, amelyeket például Szíriáról, az oroszországi helyzetről ö, állítunk össze. E, e, ebből az évelején egyre több ilyenre került sor, ilyen öm, műhely munka megszervezésére, a gyakorlati együttműködésről van szó. Aztán minden egyes határozatnál fontos azt, hogy a származási ország helyzetét felmérjük. Ezzel kapcsolatban két jelentős Afganisztánról szóló jelentést fogalmaztunk meg. Más kisebb volumenű, de komoly jelentőségű jelentést is összeállítottunk, a származási országok hálózatát is, valamint portálokat is kidolgoztunk, kiépítettünk. Most már felhasználható a portál, és minden egyes származási ország egység számára hozzáférhető. A korai riasztás és a készen állása, a felkészülésre való rendszer, a Dublin 3-as rendelet is kimondja, hogy szükség van erre a tevékenységünkre, és természetes, hogy mi is egy olyan korai riasztási rendszert állítottunk össze, amelyben elébe megyünk a dolgoknak, és évelején már most 2013-ban adatokat gyűjtöttünk, néhány hete a honlapunkon egy ö, ö, nyilvánosan hozzáférhető adatbázist is betöltöttünk ö, a menekültügyi kérelmekről. A tagállamok ezek, ezen információkhoz, az adatbázishoz hozzáférhetnek. Aztán sajátos támogatást nyújtunk olyan helyzetekben, amelyek sürgős és figyelemre méltó helyzetek. Görögország a legelején, aztán Luxemburg, Svédország és Olaszország is különböző típusú támogatásban részesültek az easz szükséges volt a támogatás, saját kérésükre történt a támogatás. Külső dimenziót se felejtsük el, tavaly is utaltam már erre, hogy költségvetési megszorítások miatt nem ez szerepelt az, a, a jegyzékünk élén, de korlátozott tevékenységet végeztünk a külső dimenzióban, az Európai Bizottsággal például Afrikára külön fókuszáltunk, konferenciát állítottunk össze, és júniusban is sor került erre. Aztán specifikus programraink is vannak. A kíséret nélküli kiskorúakkal kapcsolatban egy kis kézikönyvet kívánunk kibocsátani majd amikor különösen az emberkereskedelemre hívjuk fel a figyelmet, bírósági szakértőkkel az együttműködést erősítjük, és az együttműködési hálózatunk is természetesen az intézményekkel, az Európai Parlamenttel, tanácssal és bizottsággal folytatjuk, valamint igen fontos a civil társadalommal konzultatív fórumunkon való együttműködést a jövőbeli következő lépések, prioritások 2014-re, az új menekültügyi csomag lesz. Igen, örülök annak, hogy elfogadása megtörtént. Igen, igen, nagy lépés ez előre a csomagban a minimum standardoktól eljutni egy fokozottabb, normatívabb szakpolitika felé komoly energiát követelt meg. Komoly figyelmet kell folytatnunk a végrehajtásra is, és az EASO minden erejével azon lesz, hogy a folyamatot elősegítse. A jogot hogyan lehet a gyakorlatban is valóban energetikusan <laughs> továbbvinni. A jogalkotástól valahol a következetes végrehajtásig a tettek mezején is meg kell valósítanunk, ez igen fontos számunkra a csomag bevezetésénél. Nem meglepő, hogy megint csak külön a képzésre, a származási országra, a gyakorlati együttműködésre fogjuk helyezni. A 33-as cikk is kimondja, hogy a korai riasztást és a készenléti rendszereket hogyan kell tovább támogatnunk, késznek kell lennünk arra, hogy azonnal támogatni tudjuk a sürgős helyzetekben testre szabott módon a tagállamokat, amikor a menekültügyi rendszereiket vezetik be, például Olaszországra gondolok, itt most támogatást nyújtottunk Olaszországnak, amikor az olyan hiányosságokat igaztá, igaz, igyekezték javítani, amelyek számukra nehézségeket jelentettek. A LIBE szakbizottságnak és a parlamentnek is külön köszönetet mondunk a támogatáshoz, köszönetet mondunk a támogatásért, és ö, amit a, a hivatalunktól ö, elvárnak, azt igenis a hivatalunk ö, munkatársai elkívánják végezni. Azt szeretném elmondani, hogy hivatalunk, ügynökségünk munkájában a legfontosabb az valóban az, hogy folyamatosan az elkezdett tevékenységünket, korai riasztást, eh, hasznos, rendszeres eh, eh, rendelkezésre és gyakorlattá tegyük. Minden egyes hónapban új trendek, új változások történnek és hát minimum emberi források szükségesek ehhez. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást az önök részéről is, és készen állok arra, hogy bármilyen kérdésre ö, megválaszoljak. Köszönöm szépen a figyelmet. Mr. Fischer, and good morning. Köszönjük, Fischer úr. Mindenkit üdvözlök én is. Há, négyen kértek szót. Wikström asszony az első. Köszönöm, elnök asszony és köszönjük dr. Fissernek is, hogy eljött ide, és ilyen nagyszerű előadást tartott. Mindig jó önt hallgatni, amikor felvilágosít bennünket az európai menekültügyi fejleményekről. Aggodalomra ad okot egyes tagállamok gyakorlata, és ön is említette a jelentésében, hogy olyan országokba térítenek vissza embereket, amelyek nem garantálják a non-refoulement. E, mennyire nagy ennek a kockázata, és hogyan lehet ezt elkerülni? E, jobb nyomonkövetéssel, jobb mon- monitoringgal, és egyáltalán mi történik ezekkel az emberekkel, miután megérkeznek. A visszanemtérítés elvének e, megvalósulása fontos a Coelho úr által jegyzett tengeri határokról szóló jelentés tárgyalása során is hogyan látja ön az önök irodájának szerepét ebben a kontextusban. Én egyébként, csak úgy, mint sokan mások, egyetértünk azzal, hogy egy közös európai, hogy a közös európai menekültügyi rendszer egy nagyszerű eredmény, és remélhetőleg megfelelő eljárást nyújt majd a menedékkérőknek. De ott van a következő nagy irány, a következő nagy kihívás az a rendelet és az irányelv végrehajtás az egyes tagállamokban. Itt az EASO-nak komoly szerepe lehet. Én külön felhívom a figyelmet a Dublini mechanizmus korai figyelemfelhívó mechanizmusára, amely lehetővé teszi önöknek, hogy a tagállamokat monitorozzák. Jelentkeztek-e már nehézségek abban, hogy egyes tagállamok vonakodtak vagy amiatt, hogy egyes tagállamok vonakodtak eh, tárgyalni eh, e- ezekről a kérdésekről. Azok az emberek, amely, akik eh, megérkeztek Európába, és ténylegesen itt vannak, és menekült jogot kérnek, vagy menedéket kérnek, ezeknek az embereknek az érdekében bizonyos további intézkedéseket kell hozni. Tudjuk, hogy egyre nehezebb, egyre veszélyesebb eljutni Európába. Wikström asszony sajnálattal szakítom önt félbe, de kérem, hogy legyen tekintettel az időre. Tehát akkor befejezem, hogy a Wikström asszony hogyan eh, látja biztosíthatónak azt, hogy eh, az emberek biztonságban eljöhessenek az Európai Unióba, és menedéket kérhessenek, mivel eljutni ide nagyon, nagyon nagyon veszélyes. Hogyan lehetne legális bevándorlási útvonalakat teremteni az Európai Unióba? Lejárt az idő, valóban mondja az elnök, és tényleg azt szeretném kérni mindenkitől, hogy röviden fogalmazzák meg mondani valójukat, mert maximum két percet tudok adni. Van de Kamp úr, Jotova, Micola Bronz. Szeretne más is beszélni? Nem? Akkor lezárom a listát. Van de Kamp úr következik. Köszönöm, elnök úr. Eh, komst na ons és örülök annak, hogy itt van köztünk az igazgató úr, örülök annak, hogy ilyen egyértelmű előadást tartott. Három rövid kérdésem lenne az első Szíriáról lehetetlen feladattal állunk szembe mert a szíriai bevándorlók, illetve menekültek nagy számban kezdtek el érkezni az Európai Unióban. Törökország és Jordánia együttműködésére van szükségünk abban, hogy hogyan sikerül majd csatornáznunk ezt a menekült áradatot Ehm, Norvégia és Svájc eh, szintén gazdag országok, szerintem nekik is eh, felelősséget kellene vállalniuk ezért a válságért. Eh, ön beszélt az erőforrásokról is, és azt mondta, hogy szükséges az, hogy a szakértők ismerjék az európai menekült jogot, és emellett, az ilyen emberek képzésére mellett szükség van olyan emberekre is, akik csak ideiglenes szerződést kapnak Oroszországban 2000, és hogyan lehet ezt a két státuszt összeegyeztetni? Ön azt is mondta, hogy Oroszországból jönnek nagy számban menekültek. Ezzel kapcsolatban beszélhetünk-e Putyin hatásról, vagy pedig más okok miatt jönnek nagy számban újabban orosz menekültek? Jutova asszony, köszönjük. Köszönöm. Én egyrészt gratulálok Viszer úrnak a nagyszerű előadásához, és a jelentéshez is. Az egészet nem tudtam elolvasni, de láttam aggasztó számokat benne. Er, elsősorban a szíriai menekültek számára vonatkozóan. Itt komoly kapacitás problémák jelentkezhetnek. Bulgária és Görögország külső határokkal rendelkeznek, és komoly veszélyben vannak ebből a szempontból. 46%-a Bulgária menekültügyi befogadási kapacitását már is 46%-kal túllépték az érkező menekültek. A bizottság nem sok jóval kecsegtetett. A biztos asszony ugyanis a jóban, közelmúltban azt mondta, hogy csökkennek a rendelkezésre álló Európai Uniós források. Az ilyen jellegű segélyekre ön is említette, hogy mindössze két millió euró maradt már. A külső határok ráadásul olyan területeken helyezkednek el, ahol a tél különösen kemény szokott lenni. Az ön elemzése szerint az önök hivatalának az egyik fő feladata specializált segítségnyújtás. Azt gondolom, hogy erre szüksége lesz Görögországnak is és Bulgáriának is a szíriai menekültek ellátása érdekében. Köszönjük. Micula asszony következik. Köszönöm, visszer úr, sok információt tartalmazott az ön előadása, átnéztem az éves jelentést, örülök annak, hogy EASO jól működik Máltában, Máltán júliusban egy nagyon jó találkozót tartottunk, és engem nem kell tovább győzködni hogy az ELZO-nak további erőforrásokra van szüksége, hogy jobban működjön ez a menekültügyi rendszer. Tudjuk, hogy Málta különösen kényes helyzetben van, ráadásul a szolidaritás hiány is jellemzi a Máltáról, Máltára érkező menekültek továbbítását más tagállamok felé nyilvánvalóan vannak olyan ö, dolgok, amelyekkel nem tudunk ö, mit kezdeni. Málta népessége és ö, mérete egy korlát, ezt a realitást figyelembe kell venni, tehát itt nem, á, nem ö, abszolút számokat kell ö, nézni. A 217 vállalt személy közül csak 14-et küldtek tovább Máltáról más tagállamba, a többit csak bilaterális alapon sikerült tovább küldeni. Nem tudjuk, nem értem, hogy miért nem működik jobban ez a rendszer, ez a relokalizálós rendszer. Nyilvánvaló, hogy meg kellene győzni a tagállamokat arról, hogy ne szabjanak túlságosan nehéz feltételeket. Az EASO 5-ös cikke, az EASO rendelet 5-ös cikke egyértelműen fogalmaz, a relokalizációt előmozdíthatja az EASO, és nyomást gyakorolhat a tagállamokra annak érdekében, hogy méltányosabban oszoljanak el a terhek. Lesz egy fórum ebben a hónapban, és biztos vagyok abban, hogy ön mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállami vállalások szintje emelkedjen. Bronzúr következik. Köszönöm. Persze azt mondják, hogy meg kell védeni ezeket az embereket. Nos, amikor két-három biztonságos országon keresztül vergődik már egy menekült, onnantól kezdve már nem is menekült. Az, hogy csak akkor kérnek menekült kérelmet, nyújtanak be menekült kérelmet, amikor elkapják őket a hatóságok, ez már eleve kétségeket kell, hogy ébreszen. Ezt követően nem toloncolják ki őket, de még amikor el is rendelik a kitoloncolást, akkor is akár tíz évig lehet bírói úton feltartóztatni ezt a folyamatot. Megengedni azt, hogy az emberek legálisan bejöjjenek, és aztán kérjenek menekült státuszt, valójában bátorítja a bevándorlók számának növekedését, és növelni fogja a halálesetek számát. Fiszer úr Szíriáról, Szíriából és Afganisztánból származó menekültekről beszélt. Nyilván, hogyha a nyugat nem indított volna háborút, Eh, Afganisztánban, akkor kevesebb lenne menekült. Ugyanígy a szíriai polgárháborút eh, Szaudi-Arábia, eh, Törökország és Izrael is támogatja egyes nyugati országok pedig alig várják, hogy beléphessenek ebbe a polgárháborúba a tagállamaink közül. Nyilvánvaló, hogyha a nyugat ilyen politikát folytat, nem kell azon csodálkozni, hogy ezekből az országokból nagy számban menekülnek az emberek. Köszönöm, Bronz úr. Most pedig Keller asszony szeretne még beszélni, de ezt követően nem adok több hozzászólásra időt, és Viszer úr kap újra szót. Um, Köszönöm szépen. Elnézést a bizottság, más bizottságokban is részt vettem munkában. Az én frakcióm kérdéseiből nem szeretnék túl sokat feltenni, hiszen az elszó annyira alapvető munkát végez e területen, annyira aránytalanul arra fókuszálunk, hogy visszaküldjük őket a származási országaikba, hiszen a feladatunk mégiscsak az kellene, hogy legyen, hogy segítsük őket, nem pedig az, hogy vissza irányítsuk őket országaikba a magának, az Európai Parlamentnek is e felé kellene nyomást gyakorolnia. Itt nem csak arról a szolidaritásról van szó, amelyet a származási országokból menekülő személyek felé kell, hogy gyakoroljunk, hiszen komoly okok vezetnek általában ahhoz, arra, hogy az emberek elhagyják származási országaikat. Nagyon remélem, hogy maga a eh, hivatal, a támogatási hivatal is segítséget nyújt arra, hogy magát az egyenlőre még problémás menekültügyi ö, eh, ö, eh, csomagot sikerüljön bevezetni az országoknak. Köszönöm. Visszer úr, most megadom önnek válaszadásra a szót. Köszönöm, elnök asszony, mondja Visszer úr. A kérdésekre az elhangzott sorrendben szeretnék válaszolni, Wikström asszony. Arra kérdezett rá, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik visszatérnek országaikba, a visszaküldés tilalma ellenére visszaküldték őket alfája és omegája az európai rendszernek, menekültügyi rendszernek az, hogy a minőségét a folyamatnak és a határozatoknak valóban garantálja, hogy a visszaküldés után ne történjen meg újra egy visszaindulás az EU felé. Elég komplex, ez az össze, elég komplex összetett ez a folyamat, úgy gondolom hogy még mindig gyakorlati oldalról a valós ok és észszerű megoldás az, hogy ugye a non mondta, a visszaküldés tilalmát, azt szavatolni kell, ellenőrizni kell, és alapvet, alaposan ö, szavatolni kell a, abban a folyamatban, amikor az adott személyek már a mi rendszerünkbe bekerültek. És ha ezt szavatoljuk, akkor utána ezt kértük, akkor lehet visszatéríteni a személyeket származási országokba. Ha van, ha nincs kockázata ennek. Ha én együtt érzek ezekkel a kérdésekkel, én operatív személyként vagyok itt a szakmai oldalat képviselve, és erre kell szerep, szerepkörömbe kell szorítkozzak, koncentráljunk tehát az unión belüli folyamatok minőségére, az új menekültügyi rendszer csomag nagy lépéseket tesz lehetővé ebbe a pozitív irányba, és ez a kérdésének második felé is felveti az együttműködése a tagállamoknak a tagállamok beli kapacitások monitoringjában. Nagyon örülök annak, hogy beszámolhatok nagyon, arról, hogy nagyon pozitív az együttműködés. Megkapjuk a kért adatokat, persze mindig még többre lenne szükség, ez egy folyamat, nem minden adat rendelkezésre, a tagállamnál sem, nem kértünk olyanot, amit ők nem bírnak, de mint mondtam, pozitív az Eurostat és a Frontex részéről is a tapasztalat a munka megkettőzését elkerülő módszere van lehetőség ezáltal, és az utánkövetést is lehetővé teszi. A közös európai menekültügyi rendszer kérdésében, jövőnek kérdésében személy szerint meg hogy ez az idő el fog jönni a jog dinamikusan fejlődő ág, ágazat, nem csak európai tagállami szinten is. És gyakorlat, különösen a migráció világában nagyon gyorsan változik a valóság, a valóságos helyzet, a jognak is le kell követnie ezt. Nem én vagyok a megmondhatója annak, hogy hogyan lehet elinteni ezt a folyamatot, ezt a jogalkotó, jogalkotói feladatkör, ám az, a, a folyamatban való input alapján amennyiben szükség van erre, ilyen inputot szívesen adok a jogalkotói folyamatot segítendő. Van de Kamp úr Szíriáról tett fel kérdést, arról, milyen lehetőség van cselekvésre a térségben, ha jól értem eztem a kérdését. Jelen pillanatban nem a szervezetünk nem, nem, ennek, nem a feladata ez, mi az Európai Unió belüli kapacitások képítésére koncentrálunk, ám igaza van, és tudom, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat aktívan dolgozik. E területen is mi is kapcsolatot tartunk velük, annak érdekében is már, hogy a párhuzamos munkát elkerüljük, meg főleg azért, hogy tájékozódjunk, mihely is szükséges, és ők is sokatnak felülünk. A társadalmi országok, Svájc és a többi is részt vesz az IAZO munkájában is, meg a az Európai Bizottság, meg a külügyi szolgálat munkájában is val is kapcsolatot tartanak, tehát jó ez a kapcsolatrendszer. Az állandó munkatársak, illetve a, a, a temporary munkatársak vonatkozóan mind a két körrel dolgozunk, bár a, a hivatalos megnevezése más és más ezeknek, de a lényeget illetve helytálló az állítás. Az állandó munkatársakat illetően van egy alapcsapatunk, és korlátozott mennyiségű időszakos munkatársal dolgozom, különösen tagállami munkatársakkal, tagállamok által kölcsönadott munkatársakkal. Oroszország, Nyugat-Balkán térségbeli államok esetében fontos, hogy felvegyünk olyan tényleges szakértőket, akik az adott országban jártasak, rövidebb időszakra, fél évre, egy évre, veszünk fel ilyen időszakos munkatársakat, akik ezt nem visszatérnek az adott állam fővárosába. És kutatások eredményét tudjuk aztán alkalmazni. Tehát így működik a, a, az időszakos munkatársak alkalmazása. A folyamatos munkát tehát az állandó munkatársak végzik, és tagállami, egy-egy egy államra vonatkozó munkánkban segít bennünket. Oroszország kapcsolatban nem tudom, ez, ez Putyin hatása vagy sem, ám az érzékelhető csecsemek, illetve egy magukat csecsemnek nevező, vagy csecsemként megnevezett személyek, a, akik, a, akik a beáramlást adják. Nagy részük csecsemnek mondja magát, és az állítás jelentős, ez benne igaz is lehet. Ami Szíria illeti, hogy tagállami kapacitások tekintetben mit tehetünk Szíriával. Nos, a, az európai menekültügyi rendszer alapja az, hogy minden tagállam a saját kapacitásáért és rendszerért felelős. Ezt a rendszert önök hozták létre, többek között nem, én nem nagyon vitathatom. Ám az IAZO rendszere úgy működik, hogy konkrét, specifikus esetekben személyre szabott, úgymond kapacitásjavító intézkedéseket javasolhatunk. Tettünk már ilyet, és az általámított tagállam esetében nyitva állunk, nyitott fülekkel fordulunk az ilyen igények felé, amennyiben adódnak. Ha a valóságos sürgősségi helyzet adódik, adódna, akkor nyilván egyetlen tagállam sem áll készen arra, hogy teljesen más váratlan hullámot kezelni tudjon. Ilyenkor sürgősségi támogatást tudunk igen gyorsan nyújtani, időszakos eh, kapacitásokkal is segítve, alátámasztva a tagállamot a menekült ügyeljárás különféle szakaszaiban. Egyetlen dolog, amit nem tehetünk a, a szabályzat szerint, az az, hogy a magunk szakállára döntéseket hozzuk. Ez a tagállam hatásköre tud mindig, hogy erre van a döntést hozzon. Málta. Nagyon közelről ismerem az országot, és köszönöm a dicsérő szavakat. az értékelése helytálló. Az Aurema kisebb számú segítséget kapott két oldalú kapcsolatok révén és nem európai projektek alapján. A folyamat mögött álló tény és számadatokat is számba vettük tavaly, figyelembe véve. Két oldalú megoldásokat, megállapodásokat is, azok hatásai. A teljes művelet nem feltétlenül tekinthető sikertelennek, hiszen jelentős számokban írható le összességében, ugyanakkor levonható az a következtetés is, a tanulság, a tényadatok alapján, hogy lehet itt-ott javítani. Például a fogadó tagállam oldalán és úgymond hát a kibocsátó tagállam részéről is. Az a fórum, amelyről beszélt, ebben a hónapban várható, és valószínűleg nagyon gyümölcsöző vita várható a következő lépésekről, meg a lehetőségekről. Utolsó két kérdés, Keller asszony, Bronsz úr. Mind a kettő inkább kijelentés volt, mint kérdés. A háború hozzájárulása a migrációhoz és egyébként az illegális bevándorláshoz nyilvánvalóan tény. Nem, nem én vagyok, aki a megmondhatója, hogy a nyugati politika ösztönzie ezt a folyamatot, vagy, vagy, vagy nemzetközi háború helyzet kialakulásában milyen szerepet játszik a politika, a külpolitikán. Köszönöm Keller asszony a, a bátorító szavait. Örülök, hogy ilyen közelről figyelnek bennünket. E, ez nekem, nekem ínyemre van. A közeli támogatás a közeli figyelem is. Nem csak a tagállamok részéről, hanem az európai intézmények, ezek az európai parlament részéről is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Viszer úr. Ezzel zárjuk a napi rendi pont vitáját. Következő napi rendi pontunk pedig Klász úr, jelent, úr jelentése. Kicsit fel kell gyorsítsuk a munkánkat, mert le vagyunk maradva. Ez a napirend 9-es pontja módosítások azon mellékettel kapcsolatban, amelynek száma 2935 IB, az Európó részéről megkötendő megállapodások állant érintett harmadik államok jegyzékét illetően. A Libeszak Bizottság véleményt kért a jogi szolgálattól ezen eszközzel kapcsolatban. Először is tehát a jogi szolgálat képviselőjét kérem, hogy mutassa be ezt a, az ő véleményüket, és aztán a jelentéstevő kapja meg a szót. Goyele úr. I will try to briefly summarize. Csak gyorsan szeretném akkor ezt a bonyolult jogi véleményt összefoglalni azzal a négy kérdéssel kapcsolatban, amit a tanácsi határozatról kérdeztek. Ez a döntés négy entitást szeretne a listához hozzátenni. Az első kérdés arról szólt, hogy a jelenlegi javaslat és a parlament részvételének folyamata, a konzultáció az legális, jogi értelemben... Kajolorról, bocsánat, kérem mindenki kim beszélgessen, meg aki az ajtóban áll, az is menjen ki, ott folytassa a fecsegést, mert nem tudunk odafigyelni. Kijebb, kijebb egy kicsit. Kajola úr, folytassa. Uh, the conclusion we reached... A az első kérdéssel kapcsolatos konklúziónk az az, hogy nem, sem a jogi alap, sem pedig eh, a parlament részvételének eh, eljárása nem tűnik eh, helyén valónak. A javaslatot különböző tanácsi határozatok különböző cikkeire alapozzák, de szerződéses cikket nem citálnak. Ez formálisan másodlagos eh, jogalap teremtésének minősülhet, ami azt jelenti, hogy olyan jogalapot létesítenek, amely nem szerződéses alapú, eh, és amelyet egy intézmény saját magának feltalál. Az Európai eh, Bíróság korábban már egy Európai Parlament által benyújtott perben ezt a módszert elutasította. A bíróság úgy gondolja, hogy egy másodlagos jogalap eh, létrehozása az intézménynek olyan eh, jogalkotási hatáskört biztosít, amely meghaladja azt, amit a szerződés annak az intézménynek szánt. Hogyha ezt a határozatot elfogadják, akkor az csak másodlagos jogi alapon fog fog alapulni, és éppen ezért megsemmisítésére eljárás indítható. A parlament részvételének módja sem helyén való, a e, tanácsi határozat, amely a harmadik államok listájáról szól, az gyakorlatilag az Európol határozat végrehajtó intézkedésének e, minősül, mivel ez a tanácsi határozatot e, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után fogadják el, éppen ezért a delegált aktusokra és végrehajtási intézkedésekre vonatkozó új szabályokat kell követniük. Az Európol határozatot azért kell módosítani, hogy módosítani kell, amennyiben módosítani kell az Európol határozatot, akkor el kell dönteni, hogy delegált aktusként vagy végrehajtó aktusként kerüljön sor erre a módosításra. Ebben az esetben azonban a szokásos jogalkotási eljárást kell alkalmazni. Csak két lehetőség van a módosításra, vagy delegált vagy végrehajtó aktussal lehet az Europol határozatot megváltoztatni, vagy az Europol határozatot eh, kell újraírni, és az Europolnak kell megállapodnia ezzel a négy eh, entitással. Eh, ami az esetleges bírói eljárásokat illeti, a parlamentnek az a joga, hogy bírósághoz forduljon, nem függ attól, hogy a parlament milyen álláspontot foglalt el akkor, amikor a határozatot elfogadták ez a válasz a második kérdésre. A harmadik kérdés az arról vonatkozott, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni akkor, hogyha ez az új Európol rendelet hatályba kerül. Itt meg kell állapítani, hogy az új Európol rendelet szövegétől nagyban függnek a következmények, éppen ezért jelenleg csak hipotetikus választ tudunk adni, mert nem lehet megmondani, hogy mi lesz a társjogalkotók közötti tárgyalások kimenetele a jogi szakvéleményükben biztosított válaszok a jelenlegi állást tükrözik, tehát a rendelet, jelenlegi, rendelet tervezet jelenlegi formáját. Hogyha az új együttműködési megállapodás előtt lép hatályba az Europol rendület, akkor az új együttműködési megállapodásoknak meg kell felelniük majd az új Európa Pol rendeletnek. Ezeket a megállapodásokat a szerződés 218-as cikke alapján kell eh, létrehozni, és figyelembe kell venni a magánélethez való jogot, illetve az egyének alapvető eh, szabadság jogait. A negyedik kérdés az volt, hogy eh, a már hatályos megállapodások újra kell tárgyalnie, mert hatályba lép az új rendelet. A, az Europol rendelet 73-as cikkének második bekezdése azt mondja, hogy ez az új rendelet nem érinti a korábban hatályba lépett és letárgyalt megállapodásokat az Europol egy harmadik ország hatóságának, vagy nemzetközi szervezetnek adatokat továbbíthat az Europol és a harmadik ország közötti megállapodás alapján, amennyiben az a megállapodás az Europol rendelet előtt született. Tehát a rendelet jelenlegi szövegtervezete azt mondja, hogy azok a megállapodások, amelyeket a korábbi rendszer alapján hoztak létre, nem tekintendők úgy, mint amelyek meg mint amelyek megsértik az új európai Europol rendeletet, és éppen ezért nem kell azokat újra tárgyalni. Ezek tehát a jogi válaszaink a kérdésre, hogyha van kérdésük, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Klász úr om Europol de mogelijkheid eh, te geven om um, ehm, overeenkomsten. Köszönöm szépen. Köszönjük. Nos, Brazíliával, Grúziával, Mexikóval és az arab, Egyesült Arab Emírségekkel ö, eh, folytatott megállapodása, vagy azokkal kötött megállapodásról van itt szó, de hát itt az operatív együttműködés az, amely kérdéses, tehát személyes adatok cseréjére vonatkozik ez, azokat kicseréljük tehát harmadik országokkal, és innentől kezdve jogi probléma merül föl, és a bizottság egy új Európol rendeletre tett javaslatot ezzel kapcsolatban, amely a megállapodási eljárás módosítását, jelentős módosítását vonna maga után. Köszönöm a jogi szolgálatnak a kiváló előadást, és hát az álláspontját minden egyes frakció képviselte az itt hangzottaknak, hiszen itt az al, a jogalap érvényességéről szólt az előadás. Azt látjuk, hogy a javaslatot nem lehet olyan eljárásra alapozni, amelyet az előző szerződés határozott meg, az eljárás Lisszabon óta megváltozott. Ha egy új rendelet, egy új Európol rendelet, akkor lép hatályba, amely még mondjuk a négy megállapodás megkötése előtt születne, akkor az problémás lenne. Az új rendeletet kell tehát most már figyelembe vennünk, az adat védelem szempontjából komoly problémát jelenthet ez számos országgal kapcsolatban olyan országokról van szó, amelyekkel már megkötötte az Európola megállapodást, amikor az adatok cseréjéről szólunk. Magam is eh, a jogi szolgálat véleményét osztom, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy én nem kérdőjelezem meg azt, hogy szükséges az adott országokkal megállapodásokat kötni, ezen megállapodások megkötésére legitim okok vannak valószínűleg, de a legvilágosabb rendelet formájában kell ezt meghatároznunk, nehogy jogi ütközések történjenek ezután. Elutasítást javaslok, tehát, és hogyha mégis a tanács elfogadja ezt az új rendeletet, akkor nem lesz más választásunk, mint az, hogy felkérjük az Európolt arra, hogy ne kezdje meg a tárgyalásokat a harmadik országokkal, az érintett harmadik országokkal addig, amíg az új Európol rendelet végrehajtása nem történik meg. Köszönöm, világos volt, Klaus úr, most a néppárt részéről árnyék előadó Jimenez, azt mondjuk, érzem erre a képviselőt, helyettesíti két percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök azt, hogy sokkal rövidebb lehetek, mint az előadó. Sőt, a két percnél körülbelül maradok. érzem erre a képviselő alapján megköszönöm előző is Klász úrnak azt, hogy azt javasolta, hogy a tanács döntésére a javaslatot elutasítsuk hiszen meg kell várni a jogalkotási folyamat lezárultát az új Európa a szabályozás tárgyában, mielőtt léphetnénk. Diaz de úr is osztja ezt a nézetet, amelyet jelentéstevő kifejtett. Szerintünk észszerű és prudens volna, hogyha minden tárgyalást felfüggesztenénk a harmadik országokkal való megállapodás tárgyában, amíg ez a szabályozási folyamat le nem zárult. Egyetetek tehát előadóval. Köszönöm. Weidenholzer úr a következő hozzászóló. Én is nagyon rövid tudom fogni csatlakozom a jelentős tövő álláspontjához. Szerintem mindent elmondott, ami elmondható mindenről, és az Európol szabályozásának folyamata viszonylag gyorsan lezárul, ez várható. Ez is indokolja azt, hogy ne, hát, hogy ne kezdjünk el újabb konfliktusok lehetőséget, ne vállaljuk fel. Tehát az államok listája, amely már rendelkezés áll, ebben benne van már az Egyesült Államok például, nem tudom, hogy azok az azok, amelyek így módon rendelkezésre állnak, egyébként várnak számunkra kívánatosak-e. Köszönöm, Alfano úr nincs itt. Grisbeck asszony az Alde nevében kíván? Nem. Nem kíván. Tavares úr a zöldek képviseletében nincs itt. A konzervatív frakció részéről senki. Verzsi asszony a GUE nevében, parancsoljon. Oui, je vais euh, faire euh, lapidaire comme mes précédents collègues. Jó magam is. Uh, igen, elősen szeretnék szólni, mint az előttem szólók. Köszönöm szépen az előadást, köszönöm az elvégzett munkát mert valóban én is úgy gondolom, hogy egyhangúan e, elővigyázatosságra szólítunk fel. Az érintett országok e, jegyzéke elég heterogénnek tűnik, aggályos lehet mindez a jelenlegi e, adott helyzetben. Tudjuk, hogy minden olyan megállapodás, amelyben adott cserére kerül sor, az elővigyázatosságot követel tőlünk. Vannak olyan országok a jegyzékben, amelyeknek nem ugyanaz a jogi rendszere, mint a miénk. Azon túl, hogy a jogalap problémás, köszönöm, hogy az előadó arra is kitért, hogy nem csak jogalap kérdésről van szó. Köszönöm Verzsi asszonynak. Bárki más a kollégák kívül kíván -e szót kérni? A bizottság szeretne reagálni? Nem. Bárki az elnökség részéről igen, parancsolja. Köszönöm. Elbeszélni. az elnökség nevében szeretném megköszönni az eszmecserét, és azt szeretném elmondani, hogy a jelenlegi tanácsi határozott véletlen rendelkezésre jogi alap jelen pillanatban. Úgyhogy a tanács ennek alapján dolgozik tovább az új szabályozás tárgyában. Nagyon kemény viták várhatók, mint önök tudják, a tanácsban is még az Európai Parlamentben is ebben a ügyben. A tanács üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Parlament érzékeli az operatív igényeket, és azt is az adatvédelmi agályokat is ö, érzékeljük, és azok helyességét belátjuk. Működjünk tehát tovább együtt, az Európai Parlament és a Tanács is azt célozza, hogy a jogi akadályokat elgörítsük az útból, és hogy szorosan együttműködve célt érjünk. Köszönöm! szokatlanul, szokatlan mértékű egyetértés alakult itt ki. Klez úr, kíván zárószóval élni? Igen. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak ezt az egységes álláspontot, és jogi bizottságnak és Európai Parlament jogi szolgálatának is köszönöm azt a munkát, amelyet elvégeztek. Thank you very much. The... Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 24-e 12 óra, a szavazás a Libeszakbizottságban, október 17-én lesz. Ezzel zárjuk ezt a naprendi pontot. Napre, tízes naprendi pont a külső tengeri határok megfigyelése a vonatkozó európai ügynökség által összehangolt operatív együttműködés keretében ez a címe egy Monty Python filmnek a címe is lehetne, vagy egy tréfa a Monty Python részéről. Coelho úr, az előadó, kérem mutassa be, vezesse föl a jelentést, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Valóban hosszú a cím, és nem is egy jelentés, csak egy munkadokumentum, amelyet takar. Két-három dolgot szeretnék röviden ismertetni ezzel kapcsolatban. Először is, amit már, ami ismeretes. Az elmúlt évtizedben a teljes földközi térség térségre hatással voltak térségbeli, regionális, geopolitikai, politikai fejlemények. Hatalmas instabilitás volt érzékelhető, és ez migrációs folyamatokkal és bevándorlási nyomással járt együtt a dél-európai tagállamok szembe kellett nézzenek nagyon nagy számú bevándorlószal, akik konfliktuszónákból igyekeztek menekülni, üldöztetés elől menekültek, vagy csak gazdasági helyzetüket kiváltak. Kívánták javítani, átlépve nemzetközi határokat a földközi tengeren keresztül. Bár e, az Európai Unió egészében nem terjedt el ez a, ez a jelenség, nem mindenhol érzékelhető, mégis egész eu hatással van szolidaritásra való igény növekedett meg, és az azonnali válaszadás igénye a leginkább érintett államok részéről. Az Európai Bizottság javaslata úgy tűnik jól kiegyensúlyozott, és ugyanazt a célt követi, amely egy tanácsi határozat tárgya is volt, amelyet a bíróság ugyan törölt, amely ezt a célt érte, hogy egy egységes jogi eszköz jön létre, amelyet kiváltja a jelenlegi Európai Uniós rendelkezéseket és nemzetközi jogban való rendelkezéseket, a, a tagállamok által elfogadott nemzetközi jogi aktusok végrehajtásában, és ezzel a tengeri együttműködést és a Frontex által a koordinált együttműködést segítse. Ám ennél tovább is megy ez a cél, jogalkotási cél. Mert a törölt döntés második része nem kötelező iránymutatásokat is tartalmazott, a különféle vészhelyzetekre és mentési helyzetekre. Ezek most jogilag kötelező eszközökké válnak, meg közvetlenül végrehajtandóak a tagállamokban, és amelyek olyan szabályokat állítanak fel, melyek azzal foglalkoznak, hogyan lehet a tengeri műveletek során, a Frontex által a tengeri műveletek során fel, eljárni ezeknek esetekben. Ezzel igyekszünk választ adni azon bírálatokra, melyek gyakran elhangzanak a Frontex műveletek kereteiről, ahogyan ezek a nyílt kérdések vetődtek fel a különféle kutatási, mentési műveletek tekintetében. Elvezett személyek kutatása és megmentése tekintetében. Ez tehát egyfajta jogi átláthatóságot, biztonságot teremt az alapjogok tekintetében, a tengeri megfigyelés és az elfogott személyek, a tengeren elfogott vagy megmentett személyek tekintetében, beleértve ebbe a honorufament elv érvényesítését is a visszaküldés tilalmára vonatkozó intézkedés. Szeretnék beszámolni a jogi és jogalkotási lépésekről, és a bizottság javaslatán által szándékozott fő hatásokról. Ezt a jelentést tehát, amely ezt a célt szolgálja, a hónap végéig benyújtok, és várom a felvetéseiket ezzel kapcsolatban, ahogy a legutóbbi ülésünkön is elmondtam, hogyha szeretnénk ezt a szoros napirendet követni, akkor minden előzetes meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kompromisszumot megkössük még ebben a ciklusban. Nem kell önöket emlékeztetnem arra, hogyha nem járunk sikerrel ebben, és nem tudjuk jóval adni egy új szöveget, akkor a tanácsi határozat továbbra is érvényben marad. Ezért kell gyorsan dolgoznunk, hogy a tanácssal még ebben a ciklusban kompromisszumra jussunk. Köszönöm. Ha bárki képes kompromisszumot meg kialkudni és megkötni, akkor ez éppen ön lehet. Megadom a szót először az Európai Bizottság képviselőnek, aztán a az elnökségnek. Nielsen úr a bizottság részéről. Well, thank you, Chair. No, there is not much for me to... Köszönöm. Sok mindent nem tudok ehhez hozzátenni. Azt gondolom, hogy a raportőr munka anyagai pontosan írják le a kérdés hátterét, azonosítják a kihívásokat, sok hozzáfűzni valóm nincs, mindig is rendelkezésére fogunk állni, ha segítségünket igényli. Köszönjük, mondja az elnök, litván elnökség részéről. Zinkievicus úr. Köszönöm, elnök asszony, raportőr úr, tisztelt képviselők, ezt a lehetőséget, hogy ismertethetem a litván elnökség terveit. A litván elnökség egyik első prioritása az, hogy az EU külső határait megfelelően védjük és kezeljük. Nyilván egyszerre kell nyitottabbá, kreatívabbá és biztonságosabbá tenni Európát. Fontos azt is megemlítenünk, hogy Litvánia a szokásosnál több határmunkacsoport találkozót tart annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el. A tengeri határok ellenőrzésének kérdéséről született rendelet tervezetet mi magunk is fontosnak tartjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntését a lehető leghamarabb teljes mértékben végrehajtsák, mint ahogy önök is tudják, a tanács munkacsoportjaiban már elkezdődött az írelnökség alatt eh, május végén a rendelettervezet megvitatása. Litvánia ezt a folyamatot folytatja. A múlt kedden is eh, összeültek a külső határ munkacsoport tagjai, és csak és kizárólag ezzel a rendelettervezettel foglalkoztak. Eh, örömmel tájékoztatom önöket, hogy ezen az ülésen az első reakciók a delegációk nagy, részéről, nagy, nagy része részéről pozitívak voltak, ugyanakkor egyes tagállamok fenntartásokat is megfogalmaztak, az elnökség további konzultációkat fog tartani annak érdekében, hogy kialakulhasson egy tanácsi álláspontnak minősíthető álláspont. A legérzékenyebb cikkek, a 9-es és a 10-es cikk, amelyek a mentési folyamatról, illetve a hajók a partra szállításról szólnak. Itt nyilván a kivételekkel is beszélni kell, ami az Európai Parlament raportőrének javaslatait illeti. Először is megköszönöm Coelho úrnak a munkát, ugyanakkor biztosítom is a bizottságot arról, hogy az elnökség figyelembe fogja venni azokat az észrevételeket, amelyeket az Európai Parlament Életékes Bizottsága hozzánk eljuttat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Weidenholzer úr következik az SND frakció részéről. Szia. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját szerintem van arra lehetőség, hogy vele együtt pozitív jelentést hozunk tető alá. Nagyon fontos a jogbiztonság garantálása az alapjogok tekintetében különösen, és az egységes jogi aktus elvonatkozóan nagyon fontos szél, és nagy érdeklődéssel fordulok a munkadokumentum felé. Néhány pontot szeretnék kiemelni, mert számomra nagyon fontos. Tehát a nem a visszatérítés tilalmára vonatkozó elv fenntartása rendkívül fontos. Aztán még egy kérdés, amely szerintem nagyon fontos lehet. Olyan helyzetben vagyunk, amikor nagyon gyorsan kell stressz nyomás alatt döntéseket hozni, adódhatnak ilyen helyzetek. Ebb erre való tekintete nagyon fontos szerintem, hogy az érintett személyek jogállásos státusza korrekt, adekvát módon kerüljön meghatározásra. És stressz helyzetben nem mindig olyan egyszerű dolog ez, amikor egy személy azonosságát nem sikerül megállapítani, eh, akkor is megfelelő eljárás valósul meg. Azt és amikor valakit a fedélzetre emelnek, akkor a ismertesség jogait minden adott esetben, amikor aztán az a misszió, amelyet lefolytattunk, amit egy Frontex művelet tekintetében ott világosá vált, hogy ha, a meghatározása a meghatározása a művelet lefolyásának könnyen meghatározható legyen és ellenőrizhető legyen. Ha valaki egy Marokkóba, Spanyolországba halad egy gumicsónakon, nagyon fontos, hogy megállapítható legyen, hogy hol van a személy, hol folyik a mentési művelet, ez kiatással lehet a személy jövőjére, és ezért hogy tisztá, fontos, hogy tisztázható legyen ez. Tehát ezért fontos, hogy ezek a problémák megoldhatóak legyenek, és az árnyékelődókkal együtt e, úgy hiszem egységes célként hatnak. Tárazható megjegyzés, valószínűleg jó aladó majd e felé. Köszönöm, Wikström asszony. Much, and I do indeed welcome. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a munkadokumentumot Coelho úr tollából. Különösen támogatom és nagyra értékelem azon szándékát, hogy rövid időn belül sikerüljön az anyagot minél hamarabb elfogadásra. Én nem szeretnék túlzottan részletekben menően szólni, de agájaimnak hangat adnék. Szeretném tisztázni, hogy mindenkire kihasson, nem csak a menedékkérőkre és menekültekre, a Nohod fulma elv. A személy adott védelmi igényeire nem az adott hajón fedélzetén kell, hogy sor kerüljön, hiszen ott az alapvető jogainak védelméről van szó. Komoly kockázata áll fenn annak, hogy a visszaküldés tilalmát aláássuk, hogyha kollektív öm, ö, eljárásokra kerül sor, ö, ugyanis ma ezek a dolgok megtörténnek. A javaslat már most komoly késedelmet szenvedett bizonyos okok miatt, attól aggódom, hogy olyan hangokat hallottunk, folyosói plegykákat, mely szerint a tanács és az elnökség nem kíván ambíciózus módon eljárni ezzel a dossziével kapcsolatban. Remélem, hogy tévedek, amikor ezt mondom, de mégis félelmeim vannak. Még egyszer kihangsúlyozom, mennyire fontos, hogy előre haladás történjen ezen dosszié kezelésében, és remélem, hogy teljesen fog a tanács és az elnökség is eljárni. Nem a parlament ö, ö, szándékának hiányáról van itt szó, nem. Mi igenis, az előadó és mi is a parlament ezt az igen fontos dossziét előre kívánjuk vinni. Reméljük, hogy a másik két intézmény is ugyanilyen ö, szándékkal jár el, és így jár el. Köszönöm Grisbeck, képviselő, aki a Tranban témafelelős. Köszönöm szépen. Ami a ö, közlekedési szakbizottságot illeti valóban témafelelős vagyok ott, köszönöm a szót. Ahogy a kollégáim is elmondták már, nekem is az az érzésem, hogy igen pozitív volt az elemzés és a munkamódszer is, amelyet Carlos Coelho kollégánk elénk terjesztett, hogy a szöveggel, jelentős szöveggel kapcsolatban hogyan lépjünk előre. Ugyanakkor, ami a Trant szakbizottság véleményét illeti, még akkor is, hogyha látjuk, hogy a véleményhez képest ugye nagyon kevés dologra térünk ki, mi a kutatásra, a mentésre és a koordinációra összpontosítunk. Mi azon két tengelyről szeretnék szólni, amelyet a Transzakbizottságban körüljárunk, és szeptember 17-én fogunk róla tárgyalni. Először is a határőrök képzésére térünk ki, a kollégák is utaltak már, a másik téma pedig az adatcsere. Ami a képzést illeti, azt javaslom a témában, hogy amikor a tengeri ö, ö, feltartóztatásról van szó, akkor úgy kellene képezni a, az illetőket, mint ahogy az a légi és tengeri ö, egyezményben szerepel, amely az ENSZ határokon átnyúló bűnözésével kapcsolatos jegyzőkönyvben is szerepel, ugyanis a fedélzeten emberkereskedelemre is sor kerülhet, nem csak a hajók és a szállított áruk, hanem a személyek biztonságáról is szó van. Ami pedig az adatcserét illeti, kiegészítő jellegű képzésre van szükség, nem csak jogi, hanem gyakorlati képzésre is, hogy konkrétan sikerüljön a veszélyeztetett személyek mentését úgy megoldanunk, hogy a jogi státuszhoz képest is megfelelően járunk el. Egészségügyi mentésről is szó lehet, ezért a képzésen keresztül humanitárius szükségek, szükségletek kielégítését is biztosítanunk kell, amikor koordinált felderítésre, feltartóztatásra kerül sor. Humanitárius, standardizált csomagokra van szükségért, hogy konkrétan megfelelő módon sikerüljön menteni a személyeket és esetleg orvosi személyzetre is, orvosi személyzetet is megjelentessünk a hajók fedélzetén. Ami pedig az együttműködést illeti, e véleményemben kihangsúlyozom, hogy fontos az együttműködés, az, e, az adatcsere. Persze, ugye itt most puszába kiáltott szóról is beszélhetnénk, de nem egyáltalán nem erről van szó, hiszen valahol mi rendszeresen a Tronban és itt a parlamentben is kihangsúlyozzuk, hogy az integrált tengerügyi szakpolitika átjárhatóságát kell fokoznunk, a az ellenőrzés megerősítésen keresztül a biztonság, a tengeri biztonság fokozását nem úgy kell megoldanunk ugyanis, hogy különböző eszközökből egymás után létrehozunk, nem, hanem a megfelelő eszköztárat kell erősítenünk. Ezen keresztül meggyőződésem, hogy a felügyelő hatóságok műveleteit javítani lehet, a költséghatékonyságokat is fokozni lehet. Ezért kérem, hogy gyorsan az adatcserét, adat megosztást mindenképpen fokozzuk, és hogy az Európai Ügynökség szerepét a rendeletben mindenképpen hangsúlyozzuk ki, fogalmazzuk meg, így az európai külső határokon való együttműködés igazgatását megfelelően tudjuk továbbvinni. Ennyi a közlekedési dimenziója, kiegészítő jellegű lehet mindenhoz képest, amit az önök szakbizottsága végezem munkán keresztül. Köszönöm a munkáikat, Keller asszony.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 Szerintem a nyelvezete az anyagnak nagy előrelépés. Az alapvető elvi kérdés az az, hogy a jó szándékot hogyan ültetjük át a gyakorlatba, annak érdekében, hogy minden egyes helyzetre alkalmazhatóak legyenek, és mindenkinek az emberi jogait tiszteletben tartsuk. Hogyan lehet mindezt ilyen nehéz körülmények között is biztosítani, amilyen nehéz körülmények most a földközi tenger térségében tapasztalhatók? Én is azt szeretném, ha minél hamarabb elfogadnánk ezt a, az anyagot. Támogatom ebben a törekvésben az előttem szólókat. Vannak problémás dolgok, illetve meg, olyan megjegyzések, amelyeket azért érdemes itt most megejteni. A menekültügyi tisztviselőknek adott esetben ott kéne lenniük a hajón, illetve a, a menekültek fogadásakor, mondja a szöveg. Szerintem ezt egy hajónak a kapitánya, vagy valamelyik tisztje is képes mindazt a munkát elvégezni, amit egy ilyen tisztviselő el tudna végezni. Emellett nagyon fontos, hogy minden egyes esetben a körülményektől függetlenül a non-refoulement elve érvényesüljön, és arról is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehet információval ellátni a nyelvet nem beszélő, a hajó nyelvét nem beszélő emberek, embereket információval ellátni és jogaikat biztosítani. Emellett kötelezően elő kell írni a bajba jutott emberek megmentését, a az élet megmentését, mert különben a Frontex szabályoknak nincs semmi értelmük. Tehát a, az alap megfelelő, Gondolkozunk még egy kicsit tovább. Nyilvánvalóan nem olyan nehéz ezeket a, a, a még meglevő problémákat megoldani, de egy kis erőfeszítést kell tennünk és mindenképpen teljesítenünk kell azt a kötelezettségünket, hogy az emberi jogokat a tengeren is garantáljuk. Köszönöm, Iakolino úr, következik. Köszönöm, elnök asszony. Ez, ez a e, dosszié, Carlos barátom drámai pillanatban került elénk, különösen a földközi tengeren nagyon nehéz a helyzet. Afelől sincs kétségem, hogy Carlos Coelho munkaanyaga odafigyel arra az elvre, hogy meg kell védenünk az emberek életét, és biztos vagyok abban, hogy elvezet majd ahhoz, hogy életeket mentsünk meg. a felügyeletet, illetve a, a tengeri határok felügyeletét meg kell erősíteni. Vannak azonban olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban külön böző vélemények lehetnek. A mentő személyzet szerepe 3500 szíriai érkezett Szicíliába egy hónap alatt, és ez nem csak egy példa, Egyiptomból, Libiából is áramlanak az emberek. Olaszországban csak az elmúlt nyáron 35 ezeren érkeztek, de nem csak Olaszországról van itt szó, hanem Máltáról, Görögországról, Spanyolországról is. Coelho úr is járt ezekben az országokban, hogy megnézze, hogy a Frontex milyen munkát végez. A, ami a non-reformot illeti egyetértünk, az emberek méltóságával kapcsolatban elmondottakkal egyetértünk. Lampedusa, Szicília és többi jól ismert terület e, egy Stockholm után, eh, me, eh, helyz, eh, problémáinak megoldása egy Stockholm utáni helyzetben kerül sor. Ugyanakkor különlegesek a körülmények, tehát különleges intézkedésekre is van szükség. El kell gondolkoznunk azon is, hogy hogyan tudják megosztani a költségeket eh, a tagállamok, illetve a terheket a tagállamok egymás között. Malmström asszony Volt egy hajó, amely bizonyos Szicilé falunál bajba került, és akkor emberlánc alakult ki, hogy kimentsék az embereket, több mint száz menekültet sikerült így a helyi lakosok révén által kimenteni. Tehát vannak ilyen esetek, érdemes foglalkozni a témában, nagyon fontos kérdése, és az egész folyamatot viszont gyorsan le kéne zárni. Köszönöm. Miért visszaadom a jelentőségnek a szót, Madame Verzsának még megadom. Lehet, hogy az én eh, hozzászólásom nem lesz olyan ö, eh, ö, eh, simulékony, mint az előttem szólóké. Kár, amikor a ö, migrációs kérdéseket csak részben ö, egy-egy aspektusból vizsgáljuk meg, nem pedig összességében. Főleg, hogyha a számadatokat vizsgáljuk meg a migránsok európai helyzetéről, egyre kevesebb migráns van Európában, és úgy gondolom, hogy ezt fontos fontos tudnunk, mert az én országom, amely a, az egyik leginkább befogadó országok egyike volt, a OECD országokban is most már visszalépett a listán. Tehát egyre kevesebben vannak a migránsok. Miért? Miért fokozottabb a nyomás a déli országokra. Ez ugyanis vitathatatlan jelenség. Ez két jelenség miatt van így. Először is az európai joganyag jogalkotás miatt, ahogyan létrehoztuk ezen ö, törvényeket, ö, a szígyen irányelvre gondolok itt most, másrészt pedig egyre korlátozóbbak maguk a hatóságok a migránsok ö, ö, menedék ö, jogi kérelmeinek elbírálásánál. valahol itt ki kellene most már tekintenünk egy picit ebből a szűk látókörű megközelítésből, és a helyzet az így van ahogy most elmondtam. Másrészt pedig az elemzést, a migráció elemzését, azt nem úgy kell elvégezni, ahogy mi most itt megközelítjük. Megértem én az egyes országok problémáit, de nem azon keresztül kell megvizsgálnunk mindezt, ami egyedi esetek miatt történik. Persze, a helyzet az ugyanígy alakult annak idején, a jugoszláv háború idején, aztán pedig az arab tavasz idején. Nem, a dolgok változnak ami a tunéziai és egyiptomi bevándorlókkal kapcsolatban történik, az ma már nem így van. Tegnap Svédország 8000 ö, szíriai polgárnak adta meg a menedékjogot. Ö, bizony egy szíriai polgárnak nagy bátorsága van, ö, amikor elindul mondjuk ö, Svédországba és menedékjogot kér. Nem szép szavakra van itt szükség, hanem igenis a tettek talajára kell répnünk beszélünk, és Franciaországgal kapcsolatban eh, azt gondolom, hogy elég szürrealista ez a dossziéhez képest elég komolyan lépünk fel. Aztán a tengeri mentés kérdése most magáról a témáról. Keresem a szavakat. Úgymond egyfajta eh, félelmetes, terrorizáló számomra az, hogy itt az Európai Parlamentben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Miről is van szó ugyanis, és aztán befejezem elnök azt, hogy arra kényszerítjük az országok, a tagállamokat, hogy a nemzetközi kötelezettségeiket hajtsák végre. Ugyanis nemzetközi kötelezettség írja azt elő, hogy tengeren menteni kell az embereket. A nemzetközi kötelezettségeket pedig minden tagállamnak igenis be kell tartania. Amikor az európai intézmények a béke Nobel-díjat kapják meg, akkor egy kicsit az állam és kormányfőknek komolyabban kell elgondolkodniuk azon, hogy az alapjogok első jogát, a, a mentéshez való jogot biztosítsa kevet sem. Köszönöm Berzsi asszonynak, és aztán a záró szóra adom meg a lehetőséget Kolgyó úrnak. Köszönöm. Szeretném megköszönni az összes kollega hozzászólását. Azt reméltem, hogy minden megjegyzést el tudok fogadni, és ismétlem, hogy a hónap végéig beszeretném fejezni a jelentéstervezet megírását, ezt követően az informális trilógus elkezdődhet a tanácsal, amikor is megállapítjuk, hogy van-e lehetősége kompromisszumra, vagy sem. Cecilia Wikströmmel egyetértek, aki azt mondta, hogy nem biztos, hogy a tanácsban van annyi hajlandóság, mint bennünk egy ilyen szöveg elfogadására. Remélem, hogy nincs igaza, vagy nincs igazunk. Reméljük, hogy ugyanannyira akarja a tanács ezt az anyagot, mint mi amennyiben kompromisszumkészséget látok, akkor majd leülök az árnyék előadókkal, és eh, megbeszéljük azt, hogy mi az, amiből nem engedhet a parlament. Eh, egyébként pedig eh, akkor első olvasatban elfogadjuk a szövegünket, és nyilvánvaló, hogy a mandátum vége előtt akkor nem születhet meg a jogalkotási szöveg, ha ezzel a lassabb eljárással kell Eh, ezt az ügyet eh, elővin, előre mozdítanunk. Lássuk meg, hogy mi történik, vagy majd meglátjuk, mi történik a eh, tanácsban. Köszönjük, Való úr! Én azt javaslom, hogy tartsunk kis szünetet? Mindjárt jön a raportőr. 12-kor került volna sorra az ő napirendi pontja, akkor várjuk meg a 12 órát, eh, akkor folytatjuk a 11-es eh, napirendi ponttal. Colleagues, I, I propose that we resume the session. Folytassuk az ülést, kérem mindenki. Legyen szíves. Okay, colleagues, we... Tehát folytassuk a napirend 11-es pontjával. Külső határok átlépésekor kötelezettség a első, vagy attól mentes harmadik országbeli állampolgárok országának felsorolása. Gabriel az előadónk. Ma a módosítókat kell számba vegyük. Először a jelentéstevőt illeti a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, először is szeretném megköszönni a, az írelnökségnek, a, az árnyék előadónak és a bizottságnak azt a dialógust, amit ezzel a dossziéval kapcsolatban az kezdetektől fogva folytatni tudtunk, és minden ténynek és oknak az ismeretében volt. Köszönöm a kollégáknak, hogy beadtak módosító indítványokat. Ez az első LIBE szakbizottságbeli megbeszélésünk. Éppen ezért alapvetően a módosítókkal kell foglalkoznunk. Hadd mondjam el, hogy már a kezdetektől kezdve a vízum vízum kényszer 16 sziget sziget csoport tekintetében el akarta kerülni, ezek a britekhez kötődő szigetek. Ez emellett az Európai Bizottságnak van egy negatív listára való feltételi javaslata is a Dél-Szudán vonatkozásában, hogy ott bevezessék be a vízumkényszert. Nos, Nyolc módosítót nyújtottak be, minden módosító az Egyesült Arab Emírségek pozitív listára tételét javasolja az 539-2001-es rendeletben. Emlékeztetünk arra, hogy az ír elnökség vetette fel ezt a kérdést. Az Egyesült Arab Emírségek január óta tárgyal a tagállamokkal, ami a parlamenttel való párbeszédet, illetve a raportőrrel való párbeszédet illeti május közepe óta időről időre egyre pontosabb és részletesebb információt tudunk eh, beszerezni, és eh, a, innen tudjuk, hogy az Egyesült Arab Emírségek kormánya mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy elmélyítse a kapcsolatokat az Európai Unióval. Itt jött el az ideje arról is megemlékezni, hogy a parlament és a tanács a társ jogalkotók, és együtt kell eh, dönteniük a vízumrendszer eh, liberalizálásáról. Ami eh, az Egyesült Arab emírségekre vonatkozó módosítást illeti. E, négy módosítóra van szükség ahhoz, hogy e, átkerüljön pozitív lista, negatív listáról pozitív listára, e, és vannak olyan kollégák, amelyek javaslatot tettek arra, hogy a vízumkényszer eltörlése megtörténjen az Egyesült Arabok, Arab Emírségek vonatkozásában. Almasrui nagykövető excellenciájával találkoztam, fontos, hogy eh, a tőle kapott információkat önök is megkapják az emirátusi eh, nagy tájékoztatása szerint eh, nem, nincs bevándorlási veszély, egy millió polgárt érint csak a vízumkényszer elterülése. Ezek az emberek általában magánútra, illetve üzleti útra jönnek, vagy pedig az emirátusok által finanszírozott tanulmányi utakra, illetve tanulni ehhez eh, kell nekik a Schengeni eh, vízum. 50 eh, milliárd eurós befektetésről beszélünk a Schengeni zónában, az emirátusok részéről. 160 ezer európai polgár él az emirátusokban, 12, 2012-ben 1 millió 640 ezer európai polgár járt az emirátusokban. Emellett két olyan elf van, amiről beszélnünk kell. Először is a e, regionális e, koherencia, hogy koherensen kezeljük az egész régiót. hogy olyan, e, olyan kedvezményt szeretnének az emirátusok, amilyet Izrael már, már, amelyek Izrael már birtokában van. Az a nagykövet biztosított arról, hogy a viszonosságot garantálni fogják akkor, hogyha a az Európai Parlament az emirátusok mellett teszi le a voksát. Jelenleg két vízum eljárás van, amelyet az emirátusok az európai polgárok számára előír. Először is van egy egyszerűsített eljárás, amely ingyenes, 32 tagállam vonatkozásában, Eh, ezek, közül a tize, ezek között van a 15 régi tagállam. És aztán vannak a 32-ben olyan országok, eh, például Norvégia és Svájc, amelyek Schengen részei, viszont az EU-nak nem. Eh, aztán vannak olyan országok, amelyek az EU-n kívül vannak, Monaco, Vatikán, San Marino, ebben a 32-ben, és a az Európán kívüli országok, Új-Zéland, Ausztrália, Brunei, Szingapúr, Egyesült Államok és Dél-Korea, és az összes többi ország ehhez képest beleértve a 13 másik EU-s tagállamot, egy bonyolultabb eljárás és fizetést költségesebb eljárás révén tud csak vízumot szerezni ezeknek a 13 országnak az állampolgára. Nyilván itt sem szabad megkérdőjelezni a viszonosságot. Nem azért van ez így, mert nem, tesz, nem veszik figyelembe a, a, a viszonosságot, hanem nem egyenlő az elbánása jelenlegi körülmények között. Tehát van különbség a az eljárásban is, illetve a költségben is, e, attól függően, hogy egy európai állampolgár melyik tagállam e, állampolgára e, számomra szükségesnek tűnik az, hogy mielőtt ezt a dossziét véglegesítsük, véglegesítjük, ezt a viszonossági kérdést is végig tárgyaljuk. Látok az emirátusok részéről pozitív jeleket, egy egységes és ingyenes eljárás engedélyezésére az összes európai állampolgárra szemben. Ezt az üzenetet meg kell hallanunk, amit az emirátusok felénk küldenek. Tehát én most itt azt szeretném tudni, hogy mi az önök véleménye ezekről a dolgokról. Ahhoz szükséges mindez, hogy kialakítsuk az Európai Parlament álláspontját az összes ismeret birtokában. Ez a vélemény egyébként fontos szerepet játszhat az egész folyamat alakulásában, illetve az összes résztvevő szél, félre befolyást gyakorolhat. Tehát nagyon nagy örömmel hallgatom meg majd önöket. Fajon asszony az első hozzászól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd köszönjem meg Gabriel asszonynak a jó együttműködést. Szeretném megköszönni aztán a többi árnyék előadónak is ugyanezt. A magam részéről most a módosítókra koncentrálnék az Egyesült a Emirátusok ügyére. A, a szabad mozgás, személyek szabad mozgása, általános cél és a a harmadik országok felé megkönnyíti a politikai együttműködést, a gazdasági együttműködést és a állampolgárok számára is kedvező. Nem tudom, nem tudom, hogy érdemes, érdemes ilyen sokáig várni. Nem tudjuk, mi fog történni, ha az emirátusok vajon belépnek ebbe a folyamatba, vagy sem az egész folyamat aztán a, fejére, a talpáról a fejtetére állt, ám az Európai Unió azon tagállamai, amelyek most támogatják az EAE e a pozitív listára való felvételét, egy évvel ezelőtt mintha aludni látszottak volna. Amikor feltettük a kérdést, hogy vajon bekerjön ez a szegülistára. Akkor, akkoriban csak három tagállam adott pozitív választ erre a kérdésre, hogy az emirátusokat bevegyük el listára. Szerintem sok értelme nincs annak, hogy még több időt vesztegessünk a folyamatban. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság készen áll arra, hogy zöld adjon az emirátusok felvételének, hogyha a tanács és a parlament is így dönt. A frak, több összes frakcióban, több frakcióban dolgozó kollégáink is jelezték pozitív hozzáállásokat ehhez. Úgyhogy most már csak a tartalmi kérdésekről kell döntenünk. Általánosabb jövő az emirátusok a kritériumok túlnyomó többségét teljesítik. Az Európai Bizottság is belátja ezt, és legtöbben is így, így is teszünk ha őszintén fogalmazok, meg kell mondjam, hogy mi érdekünk az, hogy felvegyük ezt az országot a listára. Nagyon fontos partnerünk tudnilik. Nagyon sok turista érkezik az európai országokba, az emirátusokból, akik nem jelentenek semmiféle fenyegetést a tagállamokra, nem nagyon jönnek onnan illegális bevándorlók például. És a politikai érveket is mérlegelnünk kell, ez volt az egyetlen arab ország, tudnilik, mely szerepel ezen a listán, a vízummentességet élvező országok listáján, ez példaértékű lehet. Egyetlen aggályt fogad, fogalmazhatok meg, és ez pedig az emberi jogok helyzete. Én nem vagyok egyedül ezen aggályommal. Ha összevetjük az Egyesült Arab Emirátusokat más országokkal, vagy a Malajziával, látni kell, hogy ott jobb a helyzet például. Kapcsolatba léptünk kormányzati, hatósági tisztviselőkkel, beszámoltak digi lépéseikről. Keti Estennek volt alkalma arra is, hogy az emberi jogok helyzetéről párbeszédet nyisson meg az emirátusok beli féllel, és onnan garanciákat kapott hogy ők is teljes mértékben részt vesznek ebben a párbeszédben. Gabriel asszony említette A kölcsönösség elvének fontosságát. Ezt a kölcsönösség elvet mind a két félnek be kell vezetnie, az emirátusoknak is. Egyébként más akadályt nem látok az, ezen az úton. A módosítókat szerintem érdemes támogatni, és a frakciónkban tovább érleljük majd ezt a folyamatot. Köszönöm, Grisbeck asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném, hogyha megengedi, akkor Louis Michel nevében a liberálisak és demokraták frakciója részéről árnyék előadó, de most Ruandában tartózkodik egy szakmai programon ismerik az árnyék előadók az ő pozícióját, de felolvasnám az ő feljegyzését, megjegyzéseit a beadott módosítókkal kapcsolatban. A bizottság álláspontjával kapcsolatban nincs megjegyzése, sem pedig ellenvetése, mert a Libeszak bizottsági eszmecsere során azokat már támogatni tudta ugyanúgy, mint frakciója. Támogatja teljes mértékben. A legutóbbi um, eszmecsere óta a módosító, amely a listára fölvenné, a pozitív listára felvenné az Egyesült Arab Emírséget, azt mondja, hogy először is az emirátus semmilyen kockázatot nem jelent az illegális bevándorlással kapcsolatban, a közrenddel kapcsolatban, másrészt tartós kapcsolatokat ápol az emérség számos EU országgal, ezeket még inkább bővíteni kellene harmadsorban. Az arab emérségek biometrikus útleveleket adnak ki a polgáraik számára, és a teljes viszonosságot biztosítják az EU tagállamok felé. Ami pedig az emérségek kérését illeti, az, hogy a vízumkényszer megszüntetése igény, az kereskedelmi és, és diákcsere célokat szolgálna, kollégáimmal együtt támogatom ezt az álláspontot. Ugyanakkor azt is elmondja Michel úr, hogy a demokraták és liberálisok frakciója még nem teljesen öm, dolgozta ki végleges álláspontját, és vár arra, hogy a megjegyzések, kérdések ismeretében a mai szakbizottsági eszmecsere fényében alakítsa ezt a végleges álláspontot Kriszbek asszonynak. Köszönöm. Szedói Alabát úr kért szintén szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is a módosítók benyújtóinak egyike vagyok, és eh, magam is támogatom, hogy az emérségek eh, vízumkényszer alól mentesüljenek. Köszönöm a téma felelősének eh, az elvégzett munkát. Már elmagyarázta, elmondta, hogy milyen lehetséges előnyei lennének annak, hogyha az Egyesült Arab Emírséget felvennénk a pozitív listára, az Európai Unió és az Emirátus közötti, főleg diákcsere, oktatás szempontjából élénkülni a helyzet, és ez fontos a jövő szempontjából számunkra is. Ugyanakkor a kereskedelmi kapcsolatok ápolásában is egyre jelentősebbé válnak a különböző EU-s országok és az EU-val való kereskedés az emírségek részéről. Ez lenne az első alkalom, az első arab ország, amely a vízumhoz hozzájutna így, vízumkényszertől mentesülne, és e, így meg lehetne erősíteni az EU, hatása, EU e, e, jelenlétét a e, földrajzi stratégiai szempontból fontos régiójában a világnak. Ez jó út lehet arra, hogy e, fontosságunkat erősítsük. Tárgyaltam, eszmét cseréltem a nagykövetség eh, képviselőjével Barcelonában, és az EU képviselőben is készek az emírség részéről a viszonosságot eh, eh, érvényesíteni. Ez az útja módja annak, hogy a kettősséget végre ö, megszüntessük, az EU országokkal kapcsolatos kettősséget hogyha a pozitív listára kerül az emérség, akkor ennek a kettősségnek véget vetünk. Teljes mértékben támogatom a módosítót. Mário kollégánk által benyújtott módosított számosan aláírtuk ezt a sort, és mindez a bizottság javaslatának irányába hat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, akkor most a bizottság és az elnökség képviselőinek adom meg a szót megjegyzéseiket megtehet, és aztán a téma felelős zárszavával élhet, és reméljük 12.30-ra legkésőbb lezárhatjuk a délelőtti ülésünket. Bizottság képviselője? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jó napot mindenkinek, a reggel már elmúlt, ugye? Először is hadd köszönjem meg én is tevő munkáját, mely pozitív jelentésben öltött testet. A tevő pozitív véleményét szívesen fogadjuk, és Fajon asszony is emlékeztet már arra, hogy az a javaslat, mi szerint a pozitív listára kerüljön az emirátusok, a bizottság számára támogatható. Feltéve persze, hogy a tanács is hozzájárul ehhez a kiegészítéshez. Ami az emirátusokat illeti, mindannyian egy oldalon vagyunk, azt hiszem. Ám röviden említeném a kölcsönösség elvét. tevő egy közösségi szabad eljárást említett. Nem pontosan értettem ebben miben létét, azt azonban elmondhatom önöknek, hogy a mentesség csak akkor lép életbe, hogy az Európai Unió és az Emirátusok között megkötések kerül egy kétoldalú vízummentességi szerződés megállapodás. Ez teljes mértékű kölcsönösséget biztosít, maga a megállapodás ennek alapján áll, ha megköttetik, és ez azt is jelenti, hogy az Emirátusok oldalon bármilyen vízum rendszer volt is, azt el kell törölni. Tehát, hogyha a vízumentesség van, akkor ez kölcsönös, bárki részünkről is, bármilyen bizum vagy hasonló eljárás nélkül kell, hogy utazhassék az emirátusokba. Ezt ott az emirátusi kumbeli fél is világosan látja, csak emlékeztetnék erre, és megjutatnám önöket, hogy a kölcsönösség viszonosság kérdéséről, fontosságról a bizottság is tud, és a jövőbeli kétoldalú vízummentességi megállapodások során ezt mindig is érvényesíti majd az emirátusokkal is. Ennyit szerettem volna e pillanatban elmondani. Várom a végszavazást a jelentéstárgyában, és aztán onnantól folytatjuk a munkát tovább. Köszönöm a litván elnökség részéről Jakimavicsus úr. Köszönöm, elnök én is köszönöm a jelentéstevő munkáját a tanács elnökségének nevében. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács számára rendkívül fontos dosszié ez. És a módosítók is nagy súlyúak. A tagállamok egyre nagyobb számú többsége a tanácsban támogatni látszik azt, hogy az emirátusokat fölvegyük a listára. Ezért is várjuk nagy érdeklődéssel a végső jelentésüket, és ennek fényében szeretnék igen rövid idő alatt dűlőre jutni. Köszönöm a szó vissza a jelentéstevőnek, Gabriel asszony. Köszönöm, elnök asszony, csak néhány szóban szeretném megköszönni a kollégáknak, akik eh, most itt megszólaltak és kifejtették az álláspontjukat, emellett szeretném megköszönni a bizottságnak eh, a reakcióját, illetve a hatályba lépéssel kapcsolatban adott felvilágosítást, miután, amely akkor történne, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Arab Emirátusokkal. Emellett eh, köszönöm az elnökségnek is azt, hogy eh, tájékoztat bennünket arról, hogy a tanácson belül hogyan alakulnak a dolgok, ami a tanácsot illeti. Mi parlamenti képviselőként eh, nagyon is értjük azt, hogy a tények ismeretében és pontos, részletes információk ismeretében tudjuk csak előre vinni a dolgokat. Emellett remélem, hogy az arab emirátusok nagykövetsége továbbra is ellát bennünket minden szükséges adattal, és el fogjuk tudni érni a totális viszonosságot, kölcsönösséget, és így elmélyülhetnek a kapcsolatok az emirátusok, e, illetve az Európai Unió között, amit bizonyára majd e, ez a szavazás is, e, ez a szavazás is megerősít. Nyilván majd akkor fogjuk tudni ezt megejteni, amikor már minden adattal rendelkezünk, és odafigyelünk a gazdasági tényezőkre, valamint a polgárokra is a polgárok érdekeire, és köszönöm a Libében a szavazást, majd egy később meghatározandó dátumban tart, dátumon nap napon tartjuk. Ezzel befejeződött a délelőtti ülésünk. Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy délután három órakor az NSA amerikai titkosszolgálat általi megfigyelések ügyében tartandó meghallgatásra jöjjenek vissza. Következő, eh, ez délután három órakor kezdődik.